Das Quorum ist erreicht mit Frau... Hölgyeim és Uraim, a kvórum biztosított, Kádenbach asszony is itt van. Köszöntök mindenkit az első ülésünkön, és mindenkinek sikeres, boldog évet kívánok. Remélem mindannyian egészségesek leszünk, egészségesebbek, mint én, mert én megfáztam, sokat havazott, már e- el vagyunk szokva ettől, és akkor térjünk át a napirendre megkapták a napirend tervezetet, nem tudok arról, hogy bárki módosítani szeretné, úgyhogy elfogadtuk. A kettes pont keretében a Kont News-ra szeretném felhívni a figyelmet, illetve a nyelvi rezsimre, valamint arra a tényre, hogy a webstreamingen, keresztül elérhető, meghallgatható az ülés. A szavazással kezdjük, ha mindenkinek megvan a szavazókártyája, a hármas napirendi pont. Ma minden bizonyal többen kiesnek az időjárás miatt, de a napirendre való tekintettel nem várhatunk. Úgyhogy szeretném most szavazásra bocsátani a szerződésben a Parlament Bizottság feletti politikai ellenőrzési jogkörével kapcsolatosan szereplő rendelkezésekről szóló jelentést. Zsdehovszki úr az előadó, aki nem tud hozzászólni, mert nincs itt arra kérném, ha a frakciók készen állnak, hogy kezdjük el a szavazást. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, nyolc mellette ellene, még egyszer kiszavaz mellette, 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 11 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. bár feltételezhetjük, hogy a 11-es egyszerűbb lesz, mivel ugye kevesebben vagyunk. Elutasítottuk, köszönöm. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 13 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 14 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Egy pillanat, 14-es nézzük, meg még egyszer mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 16 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 17 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 18 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 2-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, és ezzel az egész jelentésről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom, és ezzel ezt a véleményt 8 igen szavazattal elfogadtuk. Igen, ha nem működik, akkor kérem a másiképpen szavazzon. A negyedik napi rendi pont következik. Közös nyilatkozat a decentralizált ügynökségek parlamenti ellenőrzéséről. De Jong képviselő az előadó, szeretne hozzászólni? Nem. Akkor szavazzunk. Egyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva 5-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva 6-os, mellette ellene tartózkodás elfogadva 7-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ezzel a név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom, és 8 igen szavazattal és két tartózkodással elfogadtuk ezt a jelentést. Gratulálok! Ezzel pedig elérkeztünk az elektronikus szavazás végére, és most az ötös napi rendi pont következik. És most szeretném tudni, hogy ki helyettesíti az előadót. Tudja valaki, hogy Celler kolléga hol tartózkodik? Az ötös pont, Schmidt kolléga jelezte, hogy Ausztriában ragadt az időjárás miatt, és Celler kolléga lesz az, aki helyettesíti tegnap tájékoztattak bennünket arról, hogy Berlinben is sztrájkra készülnek, ma reggel sztrájkoltak, úgyhogy nem tudom, várjunk-e az előadóra. Salafranca úr, köszönöm, elnök asszony. Csak azt szerettem volna jelezni, hogy az előző szavazásnál valamit összekevertem, és az utolsó jelentésre igennel szerettem volna szavazni a közös nyilatkozatra, a decentralizált ügynökségekről, úgyhogy elnézést kérek, és kérem jegyezzék fel, hogy igennel akartam szavazni. Köszönöm. Alles klar, das... Rendben, ezt akkor így feljegyezzük. És mi a helyzet? Egy pillanat, az előadó helyettese úgy tűnik, hogy egy percen belül befut. Wir sind offensichtlich noch. Úgy tűnik, hogy még nem tértünk vissza a munka módba, munka módba szünet után, Sonst gerne Platz nehmen, da wo Platz ist. Kérem, foglalj helyet ott, ahol van. Ja, wir sind beim Tagesordnungspunkt. Ötös napirendi podnál tartunk, vélemény. Közös agrárpolitika ellenőrzése, finanszírozása, menedzselése, jelentős tevőnek képviselőnek meg is adom a szót. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is még kívánok boldog új évet. Bécs, Berlinben a reptéren sztrájkkal fenyegetnek a dolgozók, ezért nem tudtam pontosan befutni, nagyon sajnálom. Claudia Schmidt kollega is elakadt Ausztriában, ezért én fogom felolvasni a állásfoglását. A közös agrárpolitika finanszírozása, monitorizása, a menedzselése 2020 után. A cím angolul, németül folytatom, a bizottság javaslatát a bizottság a 2020 hétig tartó időszakra egy csomagot terjesztett be, jogszabály tervezetekkel, három szöveggel, ezek, ahogy a szöveg is, ahogy a cím is rámultat, a agrárpolitika finanszírozásában, menedzsmentjével és kontrollával foglalkozik. 2020 utáni agrárpolitika elképzeléseit tartalmazza a bizottság, javaslata tartalmazza a definícióját azoknak a hatóságoknak a definícióját, amelyek a tagállam területén a finanszírozásban, ellenőrzésben részt vesznek, illetve a szabályok megsértését kivizsgálják a kap végrehajtásában. Claudia Schmidt kollega úgy értékeli, hogy a bizottság javaslata üdvözlendő, ám nem egy nagy dobás, úgy, úgy mondjam. Az a követelés, hogy az, a mi szakbizottságunk a permanence-based budgetingre koncentráljon, pozitív fejlemény, és ez, hogy megjelenik a szövegben, jó irányba való előrelépés. Ugyanakkor az ellenőrzési felelősség tekintetében a tagállami hatóságokra helyezi át erősebben a bizottság jelentés ezeket. Ez egyfajta engedmény, hiszen a 2020 időszakban a kap ban főleg a ellenőrizhető teljesítményre koncentráltak, és nem annyira a jogi keretek betartására. Ez nem azt jelenti, hogy a bizottság nem, szab, nem kéne, hogy vállalja a felelősségét. Például a szlovákiai felemények mutatták, hogy ez rossz út lenne. Az EU pénzeknek kiter, EU pénzeket ilyen nagy kockázatnak kitenni hiba. 15 módosított terjesztett be, a jelentéstevő, amely a bizottságnak nagyobb hatáskört, felelősséget ad ezen a területen. Ha a bizottság javaslat így maradna, az azt jelenteni, hogy a bizottságnak nem volna a kifizetésekről ellenőrzési statisztikákat nem kapna a hatóságoktól. A jóváhagyó hatóságok sem küldenek be egyes kifizetésekről a jelentéseket. Így az Európai Bizottság nem tudná kvantifikálni azt, hogy mennyiben sérültek a jogszabályi keretek és szabálykeretek. Ez ellentmond azoknak, amit a szerződésekben áll, hiszen végső soron a bizottság kell, hogy a szerződések betartásának őrzője legyen. Így ezt a hatáskört meg kell tartani a bizottságnak, vagy helyre kell állítani. A módosítók e hét csütörtökig nyújthatóak be, 28, január 28-29-én lesz a szavazás a szakbizottságban. Az Agrárbizottságban még nincs időpont a szavazásra, de valószínűleg február közepén lesz. Köszönöm. Én is köszönöm. Kaltenbach asszony kapja meg a szót. Én is köszönöm. Én Ausztria keleti részéről jöttem, ahol nem olyan rossz a hóhelyzet, nem olyan súlyos, mint a hegyekben így időben tudtam futni. Köszönöm szépen Szeller úrnak azt, hogy bemutatta Schmidt kollega állásfoglalását. Nagyon sok minden elvált bennünket Schmidt kolléganőtől a véleményeket illetően, ám e területen bizony egyetértünk. Azt, hogy az agrárpolitika, közös agrárpolitika újra nemzeti keretekbe kerül, keretek közé kerül, az nem jó. És Úrika Müller az Agriszak Bizottságban is hangsúlyozta, azokat a pontokat, amelyek arról szólnak, hogy végső soron az Európai Bizottságnál kell maradjon a felelősség az európai pénzek kezelésében. Erre vonatkozóan fogunk mi is módosítókat beterjeszteni, és egyetértek Schmidt kollega ebeli értékelésével. Köszönöm az Európai Bizottság részéről Barsman asszony van a listán, nem tudom, ő veszi át a szót, vagy más, parancsoljanak. Thank you, Chair, and uh, Happy New Year to Köszönöm szépen, elnök hogy mindenkinek boldog új évet kívánok. Elnézést kérek. Én is a késésért abban reménykedtem eredetileg, hogy az első napi rendi pontjukon, eh, ponton többet fog eh, eltölteni a szakbizottság, de Celler úr által elmondottakat nem akarom megismételni, inkább Claudia Schmidt munkájára reagálnék. A compliance és a teljesítmény alapú modellekkel kapcsolatban elmondottakkal egyetért a bizottság. Az új teljesítési modell, amelyet a horizontális rendelet javaslatban végrehajtanak, most már a teljesítményt helyezi a végrehajtás középpontjába. Tehát ez azt jelenti, hogy valóban a teljesítményre figyelünk oda, és a bizottság úgy is tervezte meg ezeket a rendszereket, hogy visszalépjen egy kicsit a kedvezményezett compliance ellenőrzése helyett a teljesítményt vizsgáljuk jobban, és éppen ez az oka annak is, hogy az új teljesítési modellben is ilyen irányban történtek átalakítások. Lehet látni a véleménytervezetből, hogy önöknek van néhány problémája ezzel kapcsolatban, és hogy szeretnének az egyedi kedvezményezettekre összpontosítani, viszont vannak olyan változtatások, ahol úgy látom, hogy mint hogyha önök úgy gondolnák, hogy a bizottság a tagállami menedzsment és ellenőrzési rendszereket többet nem vizsgálná. Én szeretném önöket biztosítani arról, hogy ez nem így van. Az új jogszabály is nagyon világos kereteket fektet le. A arról, hogy mik azok a szabályok, azok az EU szabályok, amelyeket a tagállamoknak tiszteletben kell tartani, és ide beletartoznak a menedzsment és ellenőrzési rendszerek, tehát a, lesznek olyan irányítási rendszerek, amelyeket továbbra is auditálni fogunk. Ezt nagyon fontosnak tartottam megemlíteni. A tagállami irányító testületek továbbra is ugyanazok lesznek, mint ma, és ezek a testületek továbbra is igazolni fogják a teljesítést a bizottság felé. Tehát az alapvető követelményeknek teljesülni kell, és a bizottság ezt ellenőrizni fogja. Ez azt jelenti, hogy a bizottság az egyszeres audit megközelítést továbbra is alkalmazza. Minden egyes compliance ellenőrzés, amelyet a bizottság végrehajt, ki fog terjedni a tagállamok rendszereire és ez azt is jelenti, hát ugye önök hivatkoznak erre többször is a jelentést tervezetükben, hogy vannak olyan témák, amelyeket oknyomozó újságírók már felvetettek a múltban, és így tovább. Tehát erre reagálva mondom, hogy a bizottság továbbra is figyelni fogja a tagállami rendszereket, és amennyiben ezek nem működnek, az 53-as cikk értelmében, a horizontális rendelet 53-as cikke értelmében a bizottság büntetést is, vagy pénzügyi igazítást is kérhet. A kifizetések szintjén a kedvezményezettek vizsgálata pluszban két szintű rendszert jelenten, hogy megvan a jelenlegi rendszer, erre rátesszük a teljesítmény ellenőrzését, akkor ez ugye kettős munka lenne. Szerettük volna a duplikációt elkerülni, ugye általában az administratív terhek miatt kritizálnak bennünket, és ezt akartuk csökkenteni, illetve a teljesítményt növelni. Az új teljesítési modell tehát a jelenlegi rendszer helyébe lép, de közben ugyanazok a menedzsment és kontrollrendszerek maradnak meg. Tudok további részletekbe bocsátkozni, ha szükséges, de most egyelőre csak a hatos módosítóval kapcsolatban mondanék valamit. Ez ugye a 46-os cikkhez kapcsolódik, a véleménytervezet azt javasolja, hogy változtassuk meg a shell szót a mélyre, már ami az egyszeres, egyszeri auditot illeti, de a rendeletben már a shell van, tehát a szükséges, és nem pedig a lehetséges. És a horizontális rendelet 46-os cikke az tulajdonképpen felsorolja az auditokat a, a kap esetében, illetve hogy a bizottságnak mit kell teljesíteni. Ugyanaz, mint a költségvetési rendelet, ugyanaz a megszövegezés. Ezért se szerepel itt is. És az új költségvetési eszközök esetében ugye az van, hogy a tagállamok itt is van ugye egy új módosítási javaslat, ahol a mély szót teszik bele, de az új rendeletben az Európai Beruházási Bank esetében az szerepel, hogy nem a tagállamok auditálják, hanem felhasználják a az EIB által kiadott jelentéseket. Mi tulajdonképpen csak azt követjük, amit a nemrégi omnibus rendeletben fogadtak el, ugyanezt a szövegezést használtuk. Üdvözöljük a pozitív megközelítést, a parlament részéről, de azt kérnénk, hogy legyenek szívesek, nézzék meg ezeket a módosító javaslatokat, amelyeket említettem, és próbáljuk meg elkerülni a plusz adminisztratív terhek megteremtését, illetve azt, hogy megkettőzzük ezeket a modelleket. Köszönöm szépen. Ja, <clears throat> Dankeschön. Was machen wir jetzt? Köszönöm. Akkor mit tegyünk most? Hát, ami ezt a vitát illeti, úgy tűnik, hogy egy holdponton vagyunk. Természetesen jó lenne, hogyha megmutatnák a kiutat ebből a zsákutcából. Azt mondani, hogy nincs igazatok, a többiek sem ezt szeretnék, talán nem ez a lényeg. Tehát hogy jutunk ki most ebből a zsákutcából? Örülnénk a jó ötleteknek, Portman asszony. Azt hiszem, hogy itt a közös megértésről, a kölcsönös megértésről is szó van. Szeretnék arra tényleg összpontosítani, hogy a tagállamokban az ellenőrzési és irányítási rendszereket nem számoljuk fel. Gyakorlatilag azt mondjuk most, hogy meg kellene őrizniük ugyanazokat a rendszereket, amelyek ma is hatályban vannak, az integrált irányítási és ellenőrzési rendszereket, és mi továbbra is auditálnánk azt, ami hatályban van. De nem mennénk le az egyéni kedvezményezettek szintjére, biztosítanánk azt, hogy a rendszer működőképes legyen, és gyakorlatilag már most is ezt tesszük, amikor a bizottság auditál. Az egyéni kedvezményezetteket nem vesszük figyelembe, hanem a rendszert nézzük, és azt nézzük, hogy ez működik-e. Mi szeretnénk elmozdulni attól a modelltől, amely azt sugalja, hogy egy adott megoldás mindenkire érvényes, ha megnézzük például az oknyomozó újságírókat, többen azt találták, hogy nem alkalmazottak bizonyos, nem alkalmaznak bizonyos szabályokat, mert egy adott tagállam esetében ezeknek nincs értelmük. Az új teljesítési modell értelmében a tagállamok rugalmasságot kapnak, így biztosíthatjuk, hogy eredményeket mutatunk fel, és elérjük a kívánt hatást, de ezt úgy tesszük, hogy annak értelme is legyen egy adott tagállamban figyelembe véve a szabályokat, és nem sugaljuk azt, hogy mindenkire ugyanazon szabályok vonatkoznak. A jelenlegi rendszerben ugyanis úgy gondoljuk, hogy vannak olyan szabályok, amelyeket nem feltétlenül tartanak be, a teljesítményt kell a középpontba helyeznünk, és természetesen ez elmegnehezíti a rendszert, és a mi bizottságunk is egyébként készített jelentést az administratív terhekről, és valóban elég jelentősek az administratív terhek ebben a vonatkozásban, mi pedig egyszerűsíteni szeretnénk a szabályokat. Ennek egyetlen módja az, hogy biztosítsuk, hogy a szabályok által elérhetőek a kívánt eredmények is. Úgy gondolom, hogy itt az is fontos, hogy meg kell értsük, hogy továbbra is az a célunk, hogy a tagállamok esetében működőképesek legyenek az irányítási és ellenőrzési rendszerek. A jelentés adott esetben ezt sugalhatja. Tehát úgy gondolom, hogy ezért van közös nevező. Köszönöm szépen. Már szereztünk tapasztalatokat azzal kapcsolatban, hogy csak rendszereket veszünk szemügyre. Újból és újból azt a tapasztalatot szerezzük, hogy a helyszínen a szisztémikus szemszögtől azért némileg eltér a helyzet, például a strukturális alapoknál, úgyhogy szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az a benyomásunk, hogy a strukturális alapoknál az ellenőrzési modellek nem mindig tárják fel a problémákat. És nem szeretnénk, hogy megismétlődjön az, amit a strukturális alapokból már ismerünk, amikor szisztémikus szempontból, a rendszer szempontjából mindent kitűnőnek találunk, de aztán a helyszíre érkezve meg kell győződnünk arról, hogy ez nem így van. Emiatt aggódunk. És kár, hogy nem tudunk felvetni egy olyan rendszert, amely orvosolni tudná ezt a problémát. Ez az, ami számomra kiderül ebből a vitából. Több ezer módosító készült, és lehet, hogy ezeknek az eredménye többé-kevésbé véletlenszerű, minden esetre nehéz ez a helyzet. Mi is tudjuk, hogy a közös agrárpolitika kérdésköre nem egyszerű, és az a véleményem, hogy azért annyira rossz eddig nem volt, és nem szereztek a gazdák ezzel olyan rossz tapasztalatokat. Tehát az ellenőrzés nélküli pénz, ez az álom azt hiszem, hogy sohasem fog valóra válni. Úgyhogy meglátjuk majd, hogyan tovább. Az előadó szeretne ismét hozzászólni? Nem? Úgyhogy akkor át is térhetünk gyakorlatilag ugyanerre a témára, mondja az előadó. Igen. A módosítók előterjesztésének határideje január 10, tehát elég közeli időpont, délután 14 óra. Köszönöm. Most pedig akkor ismét foglalkozunk majd január 28-án vagy 29-én ezzel a témával. És most áttérhetünk a hatodik napi rendi pontra. Itt megint csak az agrárpolitikáról van szó, nevezetesen a stratégiai tervekről. Celler úr maga most az előadó, még nem készült vélemény, és meg is adom a szót az előadónak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tehát még egyszer a közös agrárpolitikához térünk vissza. Az én véleményem ugyanakkor most a számvevőszék közös agrárpolitikával kapcsolatos jelentésére épül. Véleményem szerint ez elég kritikus, ez a jelentés, már ami a bizottság számára fontos kérdéseket illeti, illetve ezek végrehajtását. Kritikus ez a vélemény, kritikusan nyilatkozik a számbevőszék a bizottságról. Örömmel fogadja a jelentés azt, hogy a bizottság célja megerősíteni a közös agrárpolitikát és a teljesítmény alapú modell felé közelíteni, a közös európai célokhoz kapcsolni. Ez Schmidt kolléga jelentésében, véleményében is kifejezésre jutott, és ez volt az, amit az elmúlt évek költségvetési mentesítési eljárásaival kapcsolatban is hangsúlyoztunk, ahelyett, hogy pusztán elosszuk a pénzeket, át kell térnünk egy olyan politikára, amely fokozottabban törekszik a közös európai célok elérésére, és alávetjük a szakpolitikát ezen céloknak, és megfogalmazzuk azt, hogy hogyan lehet ezen célokat elérni, hogyan lehet az éghajlatváltozással szemben küzdeni, hogyan tud ehhez a mezőgazdaság hozzájárulni. A számvevőszék ugyanakkor az elemzésében arra következtetésre jut, hogy nem elég messze menőek, nagyra törőek ezek a célkitűzések és amit az Agrárbizottság részéről is hallottunk, sokkal inkább fontos, hogy egyszerűek, egyszerűsítettebbek legyenek a kritériumok, például ami a pénzügyi források hektár alapú odaítélését illeti és azt sugalják, hogy a többi kérdést, kérdéstől mentesíteni kellene az európaiakat, az európai lakosságot. A számvevőszék véleménye, és ezt nem is tudjuk bírálni, hanem csatlakozunk ehhez, egyértelmű, mérhető célokra van szükség, és itt egy eredmény orientált politikát kell kialakítani. Tehát nem csak az outputot kell figyelembe vennünk, az pénzeket, amelyeket kiosztunk, hanem az outcome, az eredmény is fontos, és egy adott időtartam során az elért hatást is figyelembe kell vennünk, milyen mértékben értük el egy hosszabb idő során a különböző célokat a több éves pénzügyi keretben. Tehát sokkal fontosabb, sokkal jobb ösztönzőkre volna szükség az eredmények eléréséhez. Ezzel kapcsolatban készítettem módosítókat. A célunk az, hogy a számvevőszék ajánlásait kötelező érvényű, érvényűen vonjuk be a jövőben a véleménybe. Egyértelmű mutatókra van szükség, hogy az eredmények hatását jobban mérjük és értékeljük, és a források kiosztása átláthatóbb kell, hogy legyen. A tagállamok számára fontos, hogy összehasonlítható adatokat biztosítsanak a mezőgazdasági üzemekről, ugyanis az eddig a tagállamok által benyújtott adatok nem voltak kielégítőek. Ez egy állandó pont volt egyébként, egy állandó vitapont a mentesítési eljárás során is. És úgy gondolom, hogy a mezőgazdasági üzemek működésének minősége, illetve a tulajdonjog is komolyabb figyelmet kell, hogy kapjon. Kérdés, hogy itt valóban még családi üzemekről van-e szó, amelyek részt vesznek a mezőgazdaság kialakításában, a helyi térségekben munkahelyeket teremtenek, vagy sokkal inkább már talán itt nagyipari üzemekről van szó, amelyek végeredményben névtelen befektetési társaságok kezében vannak. Meg kell állapítanunk, hogy az agrárpolitika egy nagyon nyereséges üzlet is lehet, úgyhogy ennek kapcsán fel kell vetni a szubvenciókkal kapcsolatos kérdést is. Egy hatékonyabb agrárpolitikára van szükség átláthatóbb kritériumokra, és a stratégiai tervek tartalma is nagy, nagyobb jelentőséget kap a számvevőszék jelentésében, és én csatlakozom a számvevőszék véleményéhez. Köszönöm szépen, Kádenbach asszony. Hát egy kicsit nehéz most nyilatkozni egy olyan vélemény kapcsán, amit még nem kaptunk készhez de egy általánosabb vitában azt hiszem, hogy a közös európai agrárpolitika értékeléséhez hozzá lehet szólni. Én úgy gondolom, hogy nem lehet a parlament szemére vetni, hogy ezt a one size fits all megoldást szeretnénk, ugyanis a múltban már többször tapasztaltuk, hogy ez nem hatékony, ez nem eredményes, és az Európai Számvevőszék is megfogalmazta mindig ezt a kritikát. Itt sokkal inkább arról van szó most, hogy a közös európai agrárpolitika, és itt a hangsúly a közös szón van, ha tényleg ezt szeretnénk, akkor ezt egy irányítási eszközként kell látnunk. Én az Európai Bizottság javaslatában hiányolom ezt és úgy gondolom, hogy az Európai Számvevőszék is ezt bírálta, a szubszidiaritás kérdését, vagyis a szubszidiaritás ürügyén gyakorlatilag lehetővé tesszük azt, hogy gyakorlatilag nem ellenőrizhető már az eszközök alkalmazása, egész egyszerűen azért, mert túl kevés az egyértelmű, átlátható kritérium, nincsenek mennyiségileg meghatározható európai célkitűzések. Éppen ezért az európai államokban, vagy talán a föderalisztikus berendezésű államokban az alacsonyabb egységek azok, amelyek kidolgozhatnak egy koncepciót, és úgy gondolom, hogy az Európai Számvevőszék is egyetért azzal, hogy nagyon nehéz már így megállapítani, hogy egyáltalán milyen kritériumok alapján dolgozták ki ezeket az értékelési pontokat. Ugyanis rendkívül diversifikált a rendszer. Lehet, hogy egy távoli jövőben ez elképzelhető, de most nem gondolom azt, hogy mennyiségileg és minőségileg meghatározható kritériumok lehetővé teszik az adatok megbízhatóságát. Én ebben nagyon komoly veszélyt látok. A cél minden bizonyal nem egy one size fits all modell, hanem az, hogy közös kritériumok alapján alakítsuk ki az európai agrárpolitikát, és ezt aztán ellenőriznünk és mérnünk kell. De ehhez még egyelőre hiányoznak a mutatók. Köszönöm szépen. A bizottság részéről Séle úr kap szót. Ja, ich würde gerne auf drei Punkte Bezug nehmen. Három dologra hivatkoznék, eh, azon, azon, annak kapcsán, amit Polcsmán asszony is elmondott. Számunkra három alapelv volt mindig fontos. Először is évek, éveken keresztül vitáztunk az egyszerűsítésről, és azt kell mondjam, hogy a jelenlegi rendszerben ez nem vezetett túl sokra, és a következtetésünk az az, hogyha lényegi, érdemi egyszerűsítést szeretnénk véghez vinni, akkor az eddigi rendszer helyett egy inkább eredményorientált rendszer felé kell lépnünk, és az eredményekre kell összpontosítanunk, hogy biztosíthassuk azt, hogy amit egyértelműen definiáltunk és ellenőrzünk, azt korábban már európai szinten meghatároztunk. Nagyobb szubszidaritást kell biztosítani, nagyobb mozgásteret, ugyanakkor mindezt közös célok és közös alapelvek mentén kell megtennünk. A második pont a közös kap vonatkozású célokat részletesebben definiáltuk, mint ahogyan arra eddig sor került, és a vidéki térségek igényeit fokozottabban figyelembe vettük. Ebben az összefüggésben bizonyos alapelveket is meghatároztunk, amelyek mindenki számára alkalmazhatóak, hogy ez most a cupping, a kondicionalitás, vagy a kockázatkezelés elvei. Itt eh, tehát olyan alapvető elemekről van szó, amelyeket figyelembe kell venni. A harmadik pont, a végrehajtás eh, szempontjából az a véleményünk, hogy biztosítanunk kell némi mozgásteret. A kap eh, stratégiai tervek egyfelől az új specifikus célokat is szem előtt kell tartsák, másfelől azonban egy alapos elemzésre és vizsgálatra kell épülniük, figyelembe véve a cselekvési igényt, a fellépés igényét a helyszíneken. Ami a stratégiai tervek végrehajtását illeti, biztosítanunk kell, hogy az eredmények az elért eredmények rendszeres ellenőrzésére is sor kerüljön, és éppen ezért javasoltuk az éves ellenőrzést, amely végeredményben biztosítja, hogy a mutatók egyfelől menedzselhetőek kell, hogy legyenek, és kifejező erejűek, kifejező erővel kell ezeket ellátnunk. Ezekkel a mutatókkal a tagállamok meghatározzák a mérföldköveket, és amit mi ellenőrzünk, az az, hogy ezeken a területeken belül előrelépés történt-e. Ha nem, és ez is egy újdonság, biztosítanunk kell, gondoskodnunk kell arról, hogy a végrehajtás során felmerülő nehézségek, illetve gyengeségek, gyenge pontok esetén megoldást találjunk. Erre vonatkoznak a cselekvési tervek, olyan esetekben, amikor azt tapasztaljuk, hogy szisztematikus eltérés figyelhető meg a stratégiákban meghatározott mérföldkövektől. Tehát ez a három elem, az egyszerűsítés, az erősebb szubszidaritással összekötve, a közös elvek és célkitűzések, a politika közös jellegét hivatottak ezek biztosítani, valamint a stratégiai tervek éves szintű követése azt a célt szolgálják, hogy a különböző fellépések, amelyeket tervbe vettünk, ezek végrehajthatóak, és itt természetesen mindezt alá kell vetnünk egy rendszeres ellenőrzési mechanizmusnak. És még egyszer, ami az indikátorokat, illetve az eredményeket illeti, amelyeket ezen mutatókon keresztül szeretnénk elérni, kellően menedzselhetőek kell, hogy legyenek, és a vizsgálatnak is a cselekvési szinthez közel kell megtörténnie semmi értelme nincs annak, hogyha például a biodiverzitást nézzük, holott tudjuk, hogy a különböző fellépések és eredmények között vannak idő eltolódások, vagy például a víz védelmi intézkedéseknél. Tehát amit meg kell néznünk, az az, hogy a cselekvés, a fellépés tényleg úgy történik, hogy az a tudományos alapok szempontjából észszerű-e. Ha pedig a végrehajtás során azt állapítjuk meg, hogy nem történt előrelépés, akkor meg kell néznünk, hogy hol van a szűk keresztmetszet, mit kell tennünk a tagállamokkal együtt, hogy orvosoljuk ezt a helyzetet. Köszönöm szépen. az Európai Bizottság javaslatait és magyarázatait. Éppen, hogy hát majdnem, hogy értem, ugyanakkor nem osztom az optimizmusaikat, az optimizmusokat, és azt, hogy ezekkel a javaslatokkal a célokat elérnék-e. Hiszen az eddigi probléma az volt, hogy erősen diverzifik, át a mezőgazdaság, és nagyon nagy széttartóak a tagállamok, nagyon nagyok a különbségek a diversifikáció tekintetében. És ezek a különbségek oda vezettek, hogy egyes tagállamok, más tagállamok terhére alakítják az agrárpolitikájukat. Ezt egymással is fel kell dolgoznunk, nagy munka lesz ez, és fenyegeti ez a helyzet az Európai Unióban a kohéziót. Ezért mindenféle hatásokat látunk. Én német szempontból látom azt, hogy a kis gazdákat szeretnénk támogatni, hogy az ő megélhetéseket, túlélésüket támogassuk, ám a üzemek fölözik le a támogatásokat, és a jövőben is egyre inkább ez lesz a helyzet, hogyha külsően olyan tagállamokban, ahol nagy gazdaságok alkotják a mezőgazdaság struktúráját, Hát önök optimisták azzal, hogy ez sikerrel jár majd, de hát hogyan kerüljük ezt el, hogy az egyik a másik terhére gazdálkodjék? Aztán a, a felosztás kérdése, hogy ki kapja a pénzt, az is kritériumokhoz kell igazodjon. Én elég intenzíven foglalkoztam Szlovákia ügyével, és amikor a Varsói reptéren ülgélhettem alatt gépre várva, sajnálatos módon. Tehát, hogyha a jelentős részét a támogatásoknak egy kis számú támogatot kapja, akkor valami nem stimmel. Szlovákia, Csehország, Bulgária, és a következő sorban Magyarországban is meglehetősen egyenlőtlen a struktúra. Az Európai Bizottság javaslataiban mi áll erről? Mit, mi az, amit, ami segítene ezen a helyzeten? Bocsánat, Celer úr is, kollega is hozzá akart még szólni. Köszönöm. Csak kacsatlakozni tudok ehhez, hogyha a saját hazánkban vizsgálom ezeket az egyenlőtlen struktúrákat és azokat az államokat, amelyeket megemlített elnök asszony, ezek olyan államok, amelyek a szocialista TSS mezőgazdaságból óriás kolhozokból indultak, NDK-ban például nagy állami gazdaságok működtek, meg, meg termelőszövetkezetek a 70-es évek óta már. Több falu egy-egy gazdasághoz kapcsolódott, egy nagy üzemhez, és az a diversifikáció, amiről beszélt, a politikai viszonyok változásával nem állt be 91-92 után. Most lehet, hogy Kft-nek hívják, vagy, vagy más mindenféle gazdasági formában működik, működnek ezek a nagy üzemek, de gyakorlatilag ezek a nagy struktúrák megmaradtak. Tehát említette Baden-Württemberget, vagy összehetünk Brandenburgról, vagy Szászországról is. Itt a kis gazdasági struktúrák újra bevezetése, vagy azok a próbálkozások, hogy, hogy a nagyüzemek helyi alapon újra szerveződjenek, hát nagyon nehezen ment, és továbbra is nagyon nehezen megy ez az átalakulás. Végső soron a kelet-németországi német területeken, ezért van, is van két paraszt vagy gazdaszövetség. No, mit elmondott a felosztási hatásokról? Hát ez a jelenlegi politika helyzete is. Ez, és van ennek a politikának ilyen negatív kihatása is potenciálisan. A jövőbeli agrárpolitikában arra kell figyelemmel legyünk, hogy most határozzuk meg a közös célokat, és minden, ami a stratégiai tervezésből elérhető, e célok fényében kell, hogy igazolható legyen. Nem csak a második osztopra igaz ez, mint ahogy eddig volt, hanem a teljes agrárpolitikára. És ennek az összefüggésében bizonyos komplementaritás is érzékelhető az első és második pillér között, a fiatal gazdák támogatásában, meg a ökoszrendszerek működése tekintetében. Ezeket kell fenntartható módon fejleszteni, és ehhez kell egy olyan tárgyalagos szakpolitika, ezért javasoltuk a keppinget, mert ez a felosztási hatásokat végső soron jó irányba húzza. De hát nem akarjuk fejére tetelállítani azonnal az egész rendszert, ami eddig működött, hanem egy racionálisabb, orientáltabb irányba szeretnénk mozdítani. Ez a második kérdésre volt a válasz. Az első kérdés is elhangzott, az nevezetesen, hogy most már én sem tudom, igen, hogy a tagállamok egymással versenyeznek az agrárpolitika kiaknázásában. Hát egy célból hoztunk létre a közös céloknak egy közös világos keretét, és olyan stratégiai terveket, amelyek egyrészt a helyi cselekvési lehetőségekre reflektálnak, másrészt indokolhatóvá teszik azt, hogy a stratégiai tervek hogyan valósíthatóak meg. Tehát van egy világos alap, amely a koherencia irányába hat, a tagállamok közötti koherencia irányába, a kondicionalitás is, a környezeti minimális követelmények meghatározása is ide sorolható, és egyébként van egy olyan folyamat, mely tekintetében a GAP tervek elfogadásakor, ahogy a második pillérből ismerjük, lehetőségünk van arra, hogy dolgokat korrigáljunk, összehasonlítsunk. Jól tudjuk, hogy a második pillérben olyan eljárás van most, amely tényszerűen egy koherencia mechanizmust a pro, ö, valósít meg a programok elfogadásának eljárásában, és jó eredményeket garantálhat. Ez olyan koherencia, amely a végrehajtásban valósul meg. Ez a program elfogadás rendszerébe is beépül, és amely egy erősebb koherencia irányában megy tovább. Ezen túl van egy olyan elv is, amely a komplementaritást az első és a második pillérben meg kell indokolja, stratégiai orientáció alapján és az új célkitűzéseknek megfelelően, és meg cselekvési teendőket is meghatároz, annak érdekében, hogy koherensebb módon tudjuk működni, mint jelenleg például, ahol az első és második pillér nagyon különfő, más és más világot jelent, és nem lehet beszélni arról, hogy az első pillér területén egyenlő játék lehetőségek nyílnának meg a szereplők között. Na jó, köszönöm szépen, meglátjuk, mi sül ki ebből. Nem ironikusan mondom azt, hogy tényleg sok sikert kívánok mindehez, mert számunkra is nagyon fontos, hogy mi lesz ebből. Nem tudom, hogy a mezőgazdaság igazgatást megvizsgálva minden tagállamban összefonódik a, a mezőgazdaság és a mezőgazdaság igazgatás. Az az állam, hogy az igazgatás független ellenőrzést tudjon biztosítani, ezt az álmat sajnos fel kell adjuk. Ez a nagyon szoros összefonódás jól látható, és további nehézséget jelent az irányítási folyamatban és az eredmények ellenőrzése során, holott nagyon fontos, hogy ez érték semlegesen valósuljon meg, és ezek az eredmények bizony hát nem tekintetőek semlegesnek. Ezzel kapcsolatban van mondandója? Igen, tényszerűen a jogi szövegben világos meghatározások vannak a partneri viszony elvéről, az átláthatóságról, és a GAP stratégiai tervek, a KAP stratégiai tervek végrehajtásáról, átláthatóságáról, és az érintett minisztériumok, például a közvetvédelmi minisztérium bevonásának szükségességéről, valamint a különféle szövetségek képviseleti szervezetek bevonásáról is szól mindez, éppen azért, hogy az elő, már az előkészítési folyamat is átlátható legyen. Köszönöm, ezzel a vita végéhez érkeztünk. Biztosan sokat foglalkozunk még ezzel a témával. Hát én azt szeretném ellátni, hogy hogy működik-e és hogy működik ez a rendszer. A módosító bintesnek határja itt is január 10-e. Mikor jön ki a jelentés, Szeller úr? Megadom a jövőnek a végszót. Igen. Talán még az elmondottakhoz az irány való igaz, hogy így van, az üzenet is ismeretes, nem tudjuk, hogy gondolkoznak az Agrár Szakbizottságban ülő kollégáink. Először a parlamenten belül kell tehát lefolytatnunk a vitát. Módosítóimat e, már megfogalmaztam az á, a számbevőszégi állásfoglaláshoz, és a következő napokban be is terjesztem. Az Agrárszakbizottságbeli állásfoglásokban egy csomó olyan hibát látok, ami hát nem feltétlenül illik a, a témavezető bizottság szerepköréhez. A módosítók mennyitás határideje január 10-e, úgyhogy már ma fontos, hogy megkapjuk a jelentést még ma, illetve a, jel- a véleményt még ma. Köszönöm, hetes napi rendeponthoz érkeztünk. A szeptemberi ülésen Ötinger biztossal üdvözöltük azt a jelentést, amelyet megvitattunk, mint szokás szerint a, jele, a, a biztossal, és egy staff working dokumentum formájában Jelen meg 2018 4.1-es sorszámmal. Nagyon fontos információt tartalmaz, amelyet meg kell vitassunk, ezért üdvözöljük ráfúr, hogy itt van. Látom, hogy megváltozott, új szemüvege van. Gratulálok az új évhez, meg ez az új imáshoz. Nem tudom, hogy be akarjuk mutatni a, röviden a jelentést. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, és engedjék meg, hogy én is minden jót kívánjak mindenkinek, önnek és a szakbizottság tisztelt tagjainak is. Ahogy elmondta, Ötinger biztos úr meghallgatása Ugye még azelőtt volt, hogy engem meghallgattak volna, és neki kevés ideje volt arra, hogy részletekbe bocsátkozon. ezért örülök annak, hogy eljöhettem ma önökhöz, és részletesebben besz- tudok számolni a 2017-es auditról. Ugye tudják, a költségvetési rendelet szerint a bizottság a mentesítési eljárásban figyelembe veszi a belső auditot, a számvevőszék ajánlásait. És mivel a biztos nem tudott a bevezetőjében a részletekbe menni, szeretném elmagyarázni, hogy ebben a jelentésben mi is található. Az átláthatóság és elszámoltathatóság mellett köteleztük el magunkat. A jelentésben átláthatóan látható, olvasható, hogy a belső ellenőrzési szolgálat milyen gyenge pontokat azonosított be. De egyébként a jelentés azt is mutatja, hogy a bizottság igenis határozott lépéseket tesz annak érdekében, hogy a rendszerek gyenge pontjait orvosolja. Tehát a bizottság munkadokumentumában részletes információ szerepel. Ez a munkadokumentum csatlakozik a jelentéshez. Azt is felsoroltuk, hogy a bizottság milyen lépéseket tett minden egyes audit után, amelyet 2017-ben véglegesítettek. Az Európai Bizottság 2017. március 1-én nevezett ki engem, tehát ez az első alkalom, hogy én bemutatom ezeket a jelentéseket, amelyeket az én vezetésem alatt készítette a szolgálat. És szeretném emiatt azt is elmondani, hogy a belső auditorok intézetének, az iea nak az előírásait hogyan tartottam be. Tehát ugye nyilván én nem vehetek részt olyan műveletek auditjának ellenőrzésében, amelyekben dolgozóként szerepeltem és ekkor a Köcsögetés Ellenőrzési Főigazgatóság helyettese, igazgató helyettese cselekszik. Ajala Szender asszony már szeptember 27-én tett fel nekem kérdést ebben a témában, akkor válaszoltam neki, de mivel nagyon fontos ez a követelmény, a nemzetközi normákat ugye be kell tartani, úgy gondolom, hogy helyes, hogyha most röviden összefoglalom, hogy milyen intézkedéseket hoztam. Március 7-én 2017-ben adtam ki utasításokat, és ennek alapján Jeff Mason felelőssége volt az eljárás, aki a külügyi szolg, az IAS volt igazgató helyettese, itt van egyébként a balomon, és még hozzátenném azt is, hogy az APC, az Audit Progress Bizottság információt, tájékoztatást kap arról, hogy milyen utasításokat adtak ki, és hogy ezeket hogyan hajtották végre a az április 2017. április 6-i előkészületi megbeszéléseken, illetve május 3-i ülésen az APC áttekintette a 2017-es végrehajtást. 2018 január 31 és 2018 május 3-i ülésein ezeket elemezte, megállapította, hogy a nemzetközi normáknak megfelelnek, az intézkedések és azok végrehajtása is, és kifejezték a e, tagok az elégedettségüket, hogy most már az operatív függetlenség megvalósult. A jelentés hatos szakaszában találnak további információt erről. Mielőtt kitérnék a konkrét IAS auditok eredményére. Szeretném áttekinteni a 2017-es IAS audit terv végrehajtását. 2018. január 31 volt az dátum. A tervezett kötelezettségvállalások 97%-át hajtottuk végre, ez azt jelenti, hogy 148 feladatot fejeztek be a kollégák, ebből 54 audit volt, 12 utánkövetés volt, ajánlások végrehajtásának utánkövetése, 2 áttekintés, és két tanácsadói feladatkör. 199 ajánlást adott ki az érintett évben a szolgálat, és 197-et ebből elfogadtak, kettőt pedig részben fogadtak el az érintettek. Minden cselekvési terv értékelésre került. Általában azért azt elmondhatjuk, hogy a cselekvési tervek végrehajtása időt vesz igénybe, és nyilván ezért nem érdemes a 2017-es cselekvési terv végrehajtására túl sok időt szánni, hanem inkább a 2016-os és 17-es években kiadott 1835 ajánlásra szeretnék kitérni. Az ajánlásokból 80%-ot végrehajtottak, 1476-ot, és 359 még folyamatban volt, tehát 20% volt folyamatban, 120 járt le, ez 6%-nak felel meg, és 12 nagyon fontos ajánlás, 0,9% volt már ö, több mint 6 hónapja lejárt. Az IAS 1361 ajánlást ellenőrzött az 1476-ból, ez 92 százalék, és 95 százalékot zárt le az IAS, csak 5 százalék maradt nyitva a bizottság munkadokumentumának a második részében találhatnak részletes információkat az IAS utánkövető tevékenységéről. Úgy gondoljuk, hogy az audit ajánlások végrehajtása kielégítő, és az előző évekhez hasonló. Azonban figyelmet kell fordítani a már régóta lejárt nagyon fontos ajánlások teljesítésére. Erről a bizottság munkadokumentum tervezetének harmadik szakaszában olvashatnak. És végül pedig hadd térjek ki a következtetésekre. 2017-es IAS auditok alapján a figyelmüket két aspektusra szeretném felhívni. Először is az IAS következtetéseket említeném a teljesítménnyel kapcsolatban, illetve az általuk kiadott véleményt a pénzügyi irányításról. Az első fontos aspektus a teljesítmény audit, Ugye az IAS kárta, illetve a költségvetési rendelet szabályainak megfelelően zajlik, és ez azt írta elő, hogy azonosítsák be azokat a területeket, ahol még javítani való van. A belső audit olyan területekre figyelt oda, mint például az irányítás, a humán erőforrás, menedzsment folyamatok, informatikai biztonság, illetve a bizottsági szolgálatok által felállított keretek a közvetlen, közvetett és megosztott kezelésre. Tehát ezeken a területeken vizsgáltuk a különböző tevékenységeket. A belső audit jelentések megállapítják, hogy több területen van még javítani való, de azt is, hogy nagyon sok az erős pont már. Ahol gyenge pontokra derült fény, cselekvési terveket készítettek, és ezeket az IAS kielégítőnek értékelte. A bizottság munkadokumentumának az első részében olvashatnak erről többet. Ami a második fontos aspektust illeti, a pénzügyi irányítást, illetve a bizottsági rendszereket általában, itt arra emlékeztetném önöket, hogy én egy átfogó véleményt már készítettem a bizottság pénzügyi irányításáról. Itt az IAS átfogó auditjairól beszéltem, illetve más forrásokból is gyűjtöttem információkat. Van külső auditorunk is, az Európai Számvevőszék, és ugye mi vagyunk a belső auditorok. 2017-ben hasonló audit véleményt adtunk ki, a, tehát külső és belső auditorként, és ugyanarra a következtetése jutottunk, a bizottság belső audit rendszerei működnek, ugyan vannak olyan területek, ahol még vannak gyenge pontok. A bizottsági belső ellenőri oldalról én most pozitív véleményt, pozitív jelentést készítettem, Nyilván vannak fenntartások az éves tevékenységi jelentésekkel, illetve a főigazgatók jelentéseivel kapcsolatban. De egy figyelembe vettem azt, hogy mekkora összegek forognak kockán, illetve hogy a többéves rendszernek milyen a kapacitása az információkból az derült ki, hogy az Európai Unió költségvetését megfelelően védte a bizottság. Nem mondom persze, hogy minden tökéletes, tisztában vagyok azzal, hogy vannak még hiányosságok, és javítani kell több ponton, de átfogóan elmondható, hogy a rendszereink működnek és teljesítenek is. A bizottság valóban beazonosítja a problémákat, és ezeket ö, utána igyekszik is megoldani. Egy valamit szeretnék felvetni, amire tavaly is felhívtuk a figyelmet ez pedig a figyelem, amelyet a hibákra fordítanak. Amikor a költségvetés végrehajtásáról szólunk, én mindig felhívom a bizottság figyelmét a köztes szereplőkre, harmadik országokra, nemzetközi szervezetekre, nemzeti szervekre, nem EU-s szervekre, vagy akár EU-s decentralizált ügynökségekre hiszen ezeknek is van felelőssége, és a bizottság feladata az, hogy felügyelje az ezen szervek által végrehajtott programokat, illetve segítséget nyújtson, amennyiben erre szükség van. Ez azzal jár, hogy megfelelő, hatékony és eredményes felügyeleti monitoring és jelentéstételi tevékenységeket kell a bizottságnak lefolytatnia, így tudja garantálni, hogy a partnerek hatékonyan végrehajtják a programokat és megfelelően védik az Európai Unió pénzügyi érdekeit. A szereplőktől visszakapott információból az derül ki, hogy a bizottság elkötelezett amellett, hogy erősítse a felügyeleti munkáját. Azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy az IAS auditjai a bizottság gomb belül a legmagasabb szintekre jutottak el az audit bizottságba is, Ugye tudják, hogy hat bizottság a tagja ennek, illetve három külső tagja is van. Az elnökletet az első ö, bizottsági alelnök viszi, Timmerman úr, Timmermans úr, és továbbra is oda fog figyelni az IAS auditok minőségére, illetve arra, hogy az ezekben megfogalmazott ajánlásokat időben végrehajtsák. legtöbb esetben léptek abban azért, annak érdekében, hogy az ajánlásokat végrehajtsák az érintett főigazgatóságok és szolgálatok. Hadd zárjam az előadásomat azzal, hogy még egyszer hangsúlyozom, hogy a belső audit szolgálat, illetve az APC is nagyon fontos információkat nyújt a bizottságnak, és ennek alapján győződhetünk meg arról, hogy a rendszerek működnek, illetve garantálhatjuk azt, hogy bármilyen gyenge pontot, hibát gyorsan és hatékonyan orvosolni lehet. A jelentésből kiderül, hogy nagyon sok területen jól működnek a rendszerek, és hogy minden olyan területen, ahol hiányosságra mutattunk rá, lépéseket tettek az érintett főigazgatóságok, tehát összefoglalva azt mondhatom, hogy a rendszer az elmúlt években javult, ezt a számvevőszék is, az Európai Számvevőszék is megállapította. Tehát magabiztosan mondhatom mindezt a 2017-es évről, és az IAS és az APC szorosan figyelemmel kíséri a cselekvési tervek végrehajtását, tehát biztos, hogy a helyzet még tovább fog javulni. Köszönöm a figyelmüket, és természetesen konkrét auditokkal kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszolok. Nagyon szépen köszönöm. Szerintem mindannyiunknak jó benyomása van arról, hogyha a problémák felmerülnek, akkor meg is oldják őket. Erről nincs vita hogy ez, ön, hogy ez jó így, és hálásak vagyunk azért, hogy ezt el is mondta. Van néhány olyan pont azonban, amelyeket azért meg, meg kell vitassunk. Inez, a bizottság mentesítésének jelentésért felelős előadó kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, és én is boldog új évet kívánok mindenkinek. Ez egy olyan év, amely nagyon sok kihívással érkezett, úgyhogy kell, erő kell ahhoz, hogy megküzdjünk ezekkel. Kraf úrnak köszönöm ezt a jelentését, és azt is, hogy ilyen jó volt a kommunikáció a 2017-es mentesítési eljárás során. Ennek, ennek a munkának az eredményeképpen, illetve az alapján, amit ön is mondott, ugye elismerjük, hogy valóban komoly, munka, komoly munkát végeztek. Nem mondhatjuk azt, hogy az intézmények rosszabbul dolgoznak, el kell ismernünk az előrelépéseket, azonosítjuk azokat a területeket, amelyeken képesek voltunk előrelépni. Noha tudjuk azt is, hogy minél több ismerettel rendelkezünk, annál inkább tudjuk, hogy mi az, ami még hiányzik. És ennek kapcsán három apró problémára térnék ki. Az egyikre ön is utalt, a közvetlen irányítás összefüggésében. Ugye a közös irányítás nagyon sok munkát jelentett számunkra az elmúlt években, például a strukturális alapok, vagy a tagállamokkal közös alapok szempontjából, hiszen oda kellett figyelnünk arra, hogy hogyan tudjuk ezt a munkát koherensebben végezni, illetve a közös agrárpolitika, a centralizálás is nagy munkát jelentett. Láthattuk, hogy a bizottság beazonosítja a különböző hiányosságokat, és próbálja vitani a helyzeten. Ön is említette, hogy bizonyos területeken ugyanakkor nagyobb koherenciára van szükség, annak érdekében, hogy össze tudjuk vetni az éves jelentéseket, nem várhatjuk el azt, hogy egyik évről a másikra a mérés módszerei megváltoznak, bár ha ezek javulnak, az örvendetes, de a módszerek nem változhatnak egyik évről a másikra, hiszen így nem tudjuk azt sem megmérni, hogy milyen haladás történt. Másodszorban a főigazgatóságok ebben a történeti áttekintésben 2017-ről 18-ra ugye azt tapasztaltuk, hogy nagyon lényeges különbségek figyelhetők meg a módszertamban. Ez is megnehezíti a dolgunkat, ugyanis megnehezíti az összehasonlítást. Tudjuk, hogy nehéz összehasonlítani azt, hogy a különböző hiba formátumokat a dj k hogyan mérnek, hogyan kezelik a rendszereiket, Úgyhogy a közvetlen irányítás szempontjából szeretném tudni, hogy ez hogyan javult. És a közvetett irányításról is beszélt, a különböző ügynökségek, a pénzügyi alapok kapcsán is ezen indirekt irányítás szempontjából szeretném tudni, hogy 2017-re nézve hogyan szeretnék, hogyan néznek szembe ezzel a helyzettel. Ugyanis ez az indirekt rész túlmutat pusztán az ajánlásokon, nem csak cselekvési tervek lesznek, hanem azt tervezik, hogy ez egy olyan formátum, amely koherens lesz, és amely lehetővé teszi az összehasonlítást és a gyors, a gyors korrekciót. Másodszorban említette az európai költségvetés védelme, mindenek előtt a mennyiségi aspektusokon keresztül történik. Itt nagyon sok pénzről volt ugye szó, a közös agrárpolitika szempontjából is ugye felmerültek hibák, de azt tapasztaljuk, azt tapasztaltuk, hogy a minőségi oldalon, tehát az eredmények szempontjából, ugye 2017-ről beszélünk, volt egy terület, ugye a migráció, az erre előirányzott költségvetés nem feltétlenül nagy, de ennek a költségvetésnek a jó vagy kevésbé jó felhasználása jelentős mértékben befolyásolhatja az eredményeket, illetve az állampolgárok értékelését. Szeretném tudni tehát, hogy belső auditorként a 2017-es részt tekintve hogyan vélekedik arról, hogy a különböző főigazgatóságok, ahogyan ezt itt is hallottuk egyébként a parlamentben, a főigazgatók ugye azt nyilatkozták, hogy hát nagyon kevés volt a pénz, a számvevőszék nem ellenőrzött bennünket, akkor ez ugye lényegtelen, de itt tulajdonképpen egy politikai vitáról van szó, tehát mindenféleképpen a mennyiségi és a minőségi aspektusok előszerepet szerepet kell, hogy kapjanak a jelentésben a költségvetést nem csak úgy védjük, hogy visszaszerezzük a helytelő kifizetett összegeket, hanem az eredményeket is szemügyre vesszük, megnézzük azt, hogy a különböző fontos intézményi dokumentumokban milyen célkitűzéseket fogalmaztak meg, és melyek voltak azok a célok, amelyeket a főigazgatóságok nem értek el. A Graf, bitte. Graf úr. Köszönöm, elnök asszony. Teljes mértékben egyetértek. A változásoknak csak akkor van értelmük, hogyha javítanak a helyzeten. Önmagukban véve nem jelentősek. A bizottság is hangsúlyozta, hogy konzekvensebb megközelítésre, harmonizáltabb megközelítésre van szükségünk az Unió, illetve a bizottság összes politikai szakterületén. Én úgy gondolom, hogy a fő mutatók, amelyek alapján mérhetjük a haladást a különböző politikai területeken. Ezek már bizonyos mértékig harmonizáltak. Gondolok itt a kifizetési összegek kapcsán a kockázatokról, és éves információt is nyújtunk arról, hogy melyek a veszélyeztetett összegek, ugye megnéztük, hogy a jelentéstétel szempontjából melyek azok az összegek, amelyek kockázatosak. A legtöbb főigazgatóság további információt nyújt egyéb sajátos szakterületükről, de ezt azért teszik meg, hogy a lehető legjobb információt nyújtsák a különböző szakterületekkel megfigyelhető helyzetről. Természetesen mindig javíthatunk a helyzeten, és az egyszerűsítés is mindig lehetséges, figyelembe véve az önök aggájait és mások aggájait. Ha azt szeretnénk, hogy a különböző érdekelt felek számára megkönnyítsük a helyzet megértését, de vannak azért korlátok is, ugyanis van egy jogi keret, különböző jogi keretek, különböző szervezeti keretek, amelyek sajátos jellegűek, és ezeket is figyelembe kell vennünk. Ami azt illeti, hogy hogyan kövessünk nyomon olyan területeket, amelyeket én az indirect management kapcsán említettem. Nos, azt mondhatom, és a beszédemben is kitértem erre, a visszajelzés, amelyet a bizottság szolgálataitól, illetve a DG-től kapunk, ezen információkat nagyon komolyan veszik. És elmondhatom, hogy jelen pillanatban értékeljük azt, hogy hogyan tudnánk egy operatív és központi szolgálatokat, valamint az IES-t magába foglaló munkacsoportot létrehozni, hogy levonjuk a különböző jelentésekből a tanulságokat. A jelentésekben ugye meghatároztuk, melyek a gyenge pontok, hogyan tudnánk erősíteni a felügyeleti eljárásokat a jövőben. Ez a nyomon követés, az ajánlások szoros nyomon követése egyébként más területen, az Európai Bizottság más szakterületén is megvalósul. Éppen ezért ilyen magas a végrehajtási ráta, a cselekvési tervek végrehajtási rátája. Ezeket azért hoztuk létre, hogy orvosoljuk a különböző gyenge pontokat. Általánosságban véve gyakorlatilag az ajánlások 100%-át az auditáltak elfogadják, ez nagyon fontos, és ezt követően végre is hajtják őket. A nyomonkövetés pedig nagyon szoros, és hangsúlyoznom kell ismételten, hogy az Audit Progress Bizottság is nagy segítségünk, nagyon segít bennünket, ugyanis bármikor is felmerülnek nehézségek, illetve viták a különböző bizottsági szolgálatokkal. Az APC fellép, beavatkozik annak érdekében, hogy elősegítse az általunk javasolt javításokat, amelyek a cselekvési tervekbe is be kell, hogy kerüljenek. Remélem, hogy megválaszoltam az összes kérdését, ha nem, akkor kérem tegyenek fel további kérdéseket, és állok rendelkezésükre. Köszönöm, nekem is van egy pár kérdésem még. Egyrészt az, hogy jelentésben az áll, hogy ugye gyenges pontokról van szó, de mit is jelent ez? A gyenge pont, gyengeség. Ez az első kérdés. A második meg arra vonatkozik, magára a jelentésre pontosabban, a nemzetközi pénzügyi intézmények. Ha a jelentésben olvasom, meg a staff working dokumentben azt olvasom, hogy a DEFCO főigazgatóság tíz év később, késődelemmel eh, eh, tisztáz eh, előfinanszírozásokat, akkor hát feltétlenül a kérdés, mit csináltak tíz évig? Nem csak a költségvetés védelméről van itt szó, hanem főleg arról számomra, hogy bizonyos fegyelmet kell fenntartni, fel hitelességet az Európai Unió részéről a végrehajtásban. Hát tíz év után mit lehet csinálni? és a fő titkára, meg Öttinger biztossal is, az Audi Progress Bizottság ügyét megvitatták, érdekes megállapítások vannak itt a szövegben. Az Audi Progress Bizottság milyen következtetéseket tud levonni azokból az eredményekből, amelyek elé kerülnek. És itt az áll erről, hogy ez az Audi Progress Bizottság nem tudja a, a menedzsment teljesítményét mérni, mert nincsen ellenőrzhető keresztinformációja, és ennek hiányában, ez logikus, nem tud ellenőrizni. Honnan jön a lárma? Porszívóznak? Nem kell, nem kell a, a kivetítő. Tehát. Emberek, mi van itt? Köszönöm. Tehát, az Audi Progress Bizottság volt az első téma, milyen lehetőségek vannak itt. Aztán van egy másik pont, a DEFCO főigazgatóságot érintő, az a kérdés, amely felmerült a Jasperrel kapcsolatban, hogy az AIB-ban nem jönnek adatok. És ez összeférhetetlenséget is jelent hogyha nem kapnak információt, akkor nagyon nehéz a programot egyáltalán értékelni ezen a helyen. Ezzel kapcsolatban mondanom valamit még? Aztán Gyergyőbe biztos a kapcsolatban az eredmények, a költségvetés eredmények ügyében felelős. Jónak találom, hogy ez megjelenik a jelentésben. Fontos látni, ki milyen szerepet játszik ebben a folyamatban. Nagyon érdekesnek is találtam ezt. Szeretném meg is köszönni, hogy ez megjelent. Vajon a költségvetési főigazgatóságnak nem kéne fontosabb szerepet játszani az egész dolog irányításában? Az eredmény orientált költségvetés? Ugye szerintem egy, egy világos, egy, egy, egy teljesen PR ügy, ez csak egy, egyfajta reklám, vagy egyfajta ilyen látványos ö, cselekvés, de én nem látom sok értelmét azon kívül. Ha ezekre a kérdésekre válaszolna, megköszönném. Köszönöm, elnök asszony. Abban a sorrendben veszem a kérdéseit, hogy elhangzottak. Azt kérdezte először, mit is jelent pontosan a gyengeség, a gyenge pont, amiről beszélünk. Nos, nagyon kifinomult módon osztályozzuk az eredményeket, melyekre az auditok során jutunk, ezek az eredmények bizonyos beosztás be, rétingeket jelentenek. Ezeket úgy határozunk meg, hogy például felolvasom a kritikus gyengeséget, alapvetőnek gyengeség, amely a, az audit folyamat egészére vagy jelentős részére káros hatással van az egész entitás tekintetében. Tehát hétköznapi nyelven szólva azt mondhatjuk, hogy az egész DJ hatással levő súlyos problémáról van szó. Ahogy látták a statisztikáinkban, melyek az éves jelentésben jelentek meg, nagyon alacsony számú kritikus ajánlás szerepel. Számomra nagyon világos indikátor arra, hogy egészében erős rendszereink vannak, de ne riadjunk vissza attól, hogy a kritikus gyengeségeket azért észrevegyük, hogyha ilyenre alkodunk. Adunk is információt ezekről, és a nagyon fontos gyenge pontokról is, ezeket úgy osztályozzuk, hogy olyan gyenge pontok, amelyek az auditált folyamat egészére, vagy egy jelentős részére káros hatása vannak, tehát nem egy DJ-re, vagy intézményre, vonatkozóan határozza meg, hanem a folyamatra ezt az arányt, és ha jelentős része a folyamatnak ki van téve károsításoknak, akkor jelöljük ilyenként. Azt is meg kell határozni, mikor kell jelenteni azt, hogy végre kell hajtani az ajánlást. Tehát a kritikus fontosságú gyenge pontnál azonnali cselekvést követelünk meg, hogy garantálható legyen az, hogy megfelelő módon csillapítják a káros hatásokat. A, a, a fontos ajánlásoknál pedig a lehető leghamarabb, ennél súlyosabb esetben azonnali, tehát hogy vannak meghatározott fokozatok, melyek aznak alapon állnak, hogy hogyan kategorizáljuk a gyenge pontokat azok sürgőssége szerint. Ami pedig a pénzügyi eszközöket illeti és a DGF-kót, abban egyetértek önnel, hogy a tíz év kell ahhoz, hogy egy prefinanszírozási ügyet rendezzünk, hát ez nagyon hosszú idő, és ezt a jelentésünkben vizsgálni is kell, ugyanakkor a pénzügyi szabályozás jogi követelményeit is figyelembe kell vegyük. Néha nincs arra lehetőség, hogy korábban rendezzük a prefinanszírozást, mint ez a tíz éves időszak. Az APC ügyében, erről beszéltem már, ez rendkívül fontos fórum a bizottságon belül, tanácsadói szerepkört tölt be, és felügyeli is az összes folyamatot, az összes rendszert, illetően az Európai Bizottság hatáskörében. Ön az auditunk eredményére is utalt, ami az Európai Bizottság irányítását vizsgálta, és ahol kritikával éltünk a kapcsolatban, hogy az APC nem kapott információt arról, hogy a menedzsment hogyan kezeli a kritikus kockázatokat. Azt is elmondtuk, hogy a vállalati management board csak a kritikus eh, horizontális eh, kockázatokat vizsgálja, ám az nem volt célja a rendszernek és a mandátumnak, hogy ezekkel, ezeket meg is oldja, vagy ezekkel foglalkozom is. A Corporate Management Board pedig nem foglalkozik kritikus kockázatokkal, ha azok nem horizontálisak, tehát a DG szintjén nem avatkozik be, ám ezért ettől még ezek a kockázatok hatással lehetnek az egész intézményre. Ezért aztán azt javasoltuk, hogy a Corporate Management Board a dg részéről, meg a központi szolgálatok részéről egy teljes listát kapjon, teljes áttekintést minden kritikus fontos kockázatról. Legyen az cross horizontális vagy sem. És ezt követően a Corporate Management Board eldönti, hogy vajon szükség van-e megbetélésre a, főigazgatókkal, vagy a DG főigazgatókkal ezekben az ügyekben, E lista alapján, és aztán ezt az információt átadják nekünk a Európai Bizottság belső audit hivatalának. Ezt mi figyelembe vesszük a saját értékelésünk során, a bizottság szintjén. Például a jelen pillanatban stratégiai kockázat elemzést végünk a következő három évre vonatkozóan, és ezt követően az Audi Progress Bizottság kapja meg az információt, tehát saját kockázat eh, értékelésünket végezhetjük el, saját tervezésünket a következő évekre ezek alapján, és az Audit Progress Bizottság megkapja a Corporate Management Boardtól a visszajelzést a kritikus horizontális és nem horizontális kockázatokról, és ezzel tudja, ez, ennek alapján tudja megvizsgálni, hogy van-e a kockázat elemzésben olyan hiba vagy hézag, amely a kritikus kockázatok felmérésében a menedzsmentet akadályozhatná, és a belső audit rendszer fellépését is vizsgálhatja, és ennek alapján az Audit Progress Bizottság aztán ezek információk fényében további lépéseket tehet, vagy felhív a figyelmet arra, hogy nekünk kéne valamit tenni, vagy a Corporate Management Boardtól kér további tisztázó információt. A Jaspert illetően, igen, ez valóban ügy volt, probléma volt, melyet mi határoztunk meg, mi lehetünk meg. Nehézé, hát talán lehetetlené is tette, hogy az eredményességet és a hatékonyságot vizsgáljuk a végrehajtásban, a különféle cselekvéseket illetően. Ám a cselekvési tervben megterveztük olyan intézkedéseket, amelyekkel javítható a helyzet. Ami pedig a eredmény fókuszált költségvetést illeti, én optimistább vagyok, mint ön, elnök asszony ebben, mert nagyon öröm, nagy örömmel olvastam az Európai Bizottság éves jelentésében, hogy az OECD véleménye szerint a mi teljesítménykeretünk erősebb, mint bármely tagállami, vagy OECD tagállam ilyen rendszer. Ez nem azt jelenti persze, hogy tökéletesek volnánk, ám azért nagyon jó rendszernek ítélhető ez meg már most is, és ha az egyes jelentéseket olvassa, amelyeket mi adunk ki, meg az egyes operatív főigazgatóságok, akkor ott nagyon sok olyan területről kap információt, amelyben az eredet eredmények megjelennek. Persze vannak ügyek, nyitott ügyek még most is, legutoljára megvitattuk a statisztikákat, amelyeket amelyet nem az Eurostat adott ki, és ahol érzékeltünk kockázatot, mert a minőségi ellenőrzések nem ugyanolyan szinten vannak, mint az Eurostat statisztikai rendszerében. Tehát én a, az eredmény fókuszált költségvetés ügyben optimistább volnék, és különösen a cselekvési terveket illetően, amelyeket az egyes főigazgatóságoktól kaptunk az egyes területekre vonatkozóan, ahol teljesítményauditokat hoztunk, végeztünk, hát ott a helyzet még tovább javítható lesz majd a jövőben. Köszönöm. Ja, Dankeschön, Frau Kollegin Ayala. Köszönöm szépen, Ayala képviselő. Köszönöm. Nem szerettem volna összekeverni a dolgokat, hogy a bizottságról jól kifejtette, és azt, amit én az imént elmondtam. A hierarchiáról, melyek a kritikusabb és kevésbé kritikusabb problémák, de azt szerettem volna kérdezni, hogy a hierarchia felállítása során, amikor egy adott probléma az egész intézményt érinti, vagy az eljárásnak csak egy adott részét, vagy mondjuk magát az egész eljárás, nos, ennek kapcsán szerettem volna megkérdezni, hogy hogyan azonosítják a, be az illet, illetékeseket, akiknek véghez kell vinniük a szükséges változásokat, ha felmerül egy probléma, és ugye említette azt is, hogy van egy menetrend. Ezt a menetrendet hogyan dolgozzák ki? Ezt az auditor készíti, amikor beazonosítja a probléma jellegét, attól függően, hogy ez sürgőse vagy kevésbé sürgős tehát ami az illetékeseket, a felelősöket illeti, és a menetrend felállítását van egy adott formátum, amely alapján eljárnak a különböző uniós intézményekben, a közvetett és a közvetlen irányítás alá tartozó intézményeknél is. Graf, bitte. Yes, thank Graf úr, köszönöm. Az audit jelentéseinkben már egyértelműen jelezzük, hogy milyen problémát észlelünk, kritikus, sürgős vagy fontos problémát, illetve az ajánlást is meghatározzuk, amely által javítható a helyzet. Ezt aztán az auditált intézménnyel megvizsgáljuk, és az ő feladata az, hogy kifejtse, milyen fellépést kíván végrehajtani, hogy ezeket a gyenge pontokat orvosolja, és az intézmény feladata az is, hogy jelezze a határidőt, ameddig a fellépés megtételére kész. Ha nem vagyunk elégedettek a valamelyik válaszsal, például nem gondoljuk azt, hogy egy fellépés tényleg megold egy általunk azonosított problémát, a cselekvési tervet nem fogadjuk el, ha úgy gondoljuk, hogy valami túl sok időt vesz igénybe, a, ahhoz, hogy végrehajtható legyen, szintén egyértelműen kifejtjük, hogy nem fogadjuk el a cselekvési tervet. Elmondtam, hogy az ajánlások 99%-ában végeredményben elfogadjuk a cselekvési tervet. Ismét el kell mondjam, hogy gyakran, nem annyira gyakran, de mindig, amikor felmerül egy probléma, ha egy auditált intézmény nem fogad el egy ajánlást, akkor esetleg az APC felkéri a, az auditált intézményt, hogy jelenjen meg a bizottságban, és fejtse ki a, a helyzetet előidéző okokat. Két esetben az auditált intézmény nem fogadta el az ajánlásunkat, azért, mert például a források nem álltak rendelkezésre, vagy más korlátok eredményezték ezt, tehát két esetben nem sikerült megállapodnunk, az összes többi esetben ugye teljes az egyetértés az esetek 99%-ában, és ezt követően szorosan nyomon követjük a fellépések végrehajtását. Van egy adatbázisunk, az auditált intézmény közli velünk hogy a kilátásba helyezett cselekvések, fellépések végrehajtására, amikor kerül sor, mi ezt nyomon követjük, ha elégedettek vagyunk, akkor lezárjuk az ajánlást, ha pedig nem, akkor ismét megnyitjuk, azért, hogy gondoskodjunk arról, hogy kellőképpen kezelik a kockázatot. Emlékeztetésképpen elmondanám, hogy most 12 ajánlásnál mondhatjuk el, hogy több mint 6 hónapos késlekedés következett be, de még ezen esetekben is folytatjuk a munkát, hogy biztosítsuk, hogy végeredményben megteszik a szükséges lépéseket. Ezen 12 fellépés felénél már elmondhatjuk, hogy végrehajtották az intézkedést, és az APC-vel együtt nyomást gyakorlunk azon DG-kre, amelyek még ezt a feladatot nem végezték el. Az én kérdéseim nagyon jól kapcsolódnak ehhez a témához. Mi változott? Itt vannak előttem az ajánlások a Jaspers és a regionális főigazgatóság esetében. Mi az, ami változott a Jaspers adataival kapcsolatban? Csak hogy tisztázzuk, hogy valami változik, hogyha kimondjuk az ajánlásokat, és mi az, amit a DEFCO most másképpen tesz, az előfinanszírozás szempontjából. A harmadik kérdés pedig, amiről megfeledkeztem, a statisztikák. Ugye önök bírálják a statisztikák megbízhatóságát, azon statisztikákét, amelyek nem az Eurostattól származnak. Ez a főigazgatóság szempontjából nagyon fontos, például amikor az, Euró, az európai szemeszter felügyeletét végzik, mi fog változni, illetve minek kell változnia. És előre köszönöm a válaszát. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a jaspers illeti, a bizottság munka dokumentumának az 54. oldalán találja a választ. Azt javasoltuk, hogy a a Jaspers IQR tevékenység felügyeletét erősítsék meg, nézzék meg a dokumentumokat, legyenek helyszíni ellenőrzések, és vizsgáljanak át lényegi dokumentumokat, amelyek a Jaspers működésére tesznek javaslatot, és egy félidős értékelést is javasoltunk, ahol Egyébként a partnerségi keret megállapodás 2 cikkének négyes pontjában ez szerepel. A DG régió a bizottság hozzáférési jogait is kellene, hogy tisztázza a Jasper CQR-hez, Ugye a bizottság és az EIB között vannak szerző, van szerződéses megállapodás, tehát tudni kell, hogy mi a hozzáférés a dokumentumokhoz, a rekordokhoz, és így tovább. A, miután az IAS a végső jelentését közzétette, és ugye a cselekvési tervet elfogadták, már a DG régió hajtott végre célzott cselekvéseket, a Jasperszel együttműködve, annak érdekében, hogy az irányítás fő projektek irányításának ellenőrzését erősítsék, jobban, világosabban azonosítsák a szerződési kötelezettségeket, illetve a bizottságnak a feladatait, szupervizori feladatait, és igyekeztek az összeférhetetlenségi konfliktusokat is megszüntetni a Jaspers IQR, a Jaspers tanácsadó, illetve az EIB hitelezői tevékenysége között. Még nem készítettünk utánkövetést, de be fogunk számolni arról, hogy milyen pozitív eredményt sikerült elérni a cselekvési terv hatására. Most pedig a DevCore-ra térek rá. Egy picit technikai az információ, amit adok, de ugye tudják, hogy a clearingre csak akkor van lehetőség, hogyha már vannak kiadások, tehát a helyszínen valamit már csináltak, vannak ehhez kapcsolódó kiadások, és ezeket benyújtották a bizottságnak. És nem minden eszközben van lehetőség arra, hogy ezt az információt a projekt lezárása előtt nyújtani lehessen. És igaza van, Előfordul, hogy egyes projektek nagyon hosszúak, és az EU költségvetési rendeletében tudja ön is, ezt az újítást már bevezették, hogy figyelembe veszik ezt a tulajdonságot, és így a clearing végrehajtására lehetőség van a projekt lezárása előtt. Most tehát egy új jogi követelményről van szó, amely az új költségvetési rendeletben szerepel, és ezt végre kell hajtani. A Digi Defco-nak az IFAS-sel együttműködve. Köszönöm. Sorry, I forgot the statistics. Elnézést, elfelejtettem a statisztikával kapcsolatos kérdést, amire emlékeztetett az elnök asszony. Hadd mondjam, hogy először auditot hajtottunk végre, auditot készítettünk az Eurostat által biztosított statisztikákról, és a minőségi felülvizsgálati eljárás nagyon erős, tehát a rendszer megfelelően működik. Ezt mondhatjuk, az Eurostat statisztikái a nemzeti statisztikai hivatalokkal együtt megbízhatóak. Tehát ez azt jelenti, hogy a rendszerek a az összes érintettnek megbízható adatokat adnak. Viszont vannak olyan statisztikák, amelyeket nem a Eurostat állít elő, és itt az derült ki, hogy a rendszer nem volt, vagy hát nem elég robusztus, és a DG Eurostat elfogadta ezt az ajánlást, és most együttműködik az összes többi főigazgatósággal, illetve a központi szolgálatokkal, hogy javítson ezen. Itt szeretnék hivatkozni az Európai Bizottság irányítási csomagjára, amelyet 2018. novemberében fogadtak el. Itt szerepel az, hogy a Corporate Management Boardot megerősítik, viszont figyelembe veszik az adatok kezelését is, irányítását is. Ez gyakorlatilag a CMB-nek egy al csoportja, ami a statisztikák megbízhatóságával fog foglalkozni, amelyeket az Európai Bizottság biztosít. Volt egy cselekvési terv, amelyet mi elfogadtunk. Ezt tettük annak érdekében, hogy sikerüljön a feltárt kockázatokat megszüntetni, ugye, tehát azon statisztikákkal kapcsolatban, amelyeket nem az Eurostat készít. Köszönöm szépen. Tudom, hogy túl korai még önnek, de korábban volt már vita itt nálunk az új agrárprogramokról. Tehát itt felmerül a kérdés, mi történik a kezdeményezetnél a végén? Foglalkoztat bennünk ez a kérdés, úgyhogy ők nem mennek ki a helyszínre, a, a végső kezdeményezethez. Akkor felmerül a kérdés, van-e valamilyen ajánlásokat megfogalmazok a programokra vonatkozóan, a strukturális alapoknak, meg az agrárterületen a végső kedvezményezettek számára dolgoznak-e ki ajánlásokat, és igen, milyeneket? Nem. Nem adtunk ki semmilyen ajánlást. A jog, azon jogi ajánlat, javaslatokat illetően, amelyek az Európai Parlament asztalán, meg a tanács asztalán vannak, de persze az audit jelentéseink tartalmaznak olyan ajánlásokat, amelyek bizonyos rendszerhibákat vagy gyengeségeket taglalnak, amelyeket korábban észleltünk. Ami azt a kérdést illeti, hogy vajon a végső kezdeményezet szintjén tartunk-e helyi, helyszíni vizsgálatot, hát az európai számbevőszékhez nem hasonlítható a tevékenységünk, de időről időre a, a munka teljesítményt az Európai Bizottság operatív DG-jei révén vizsgáljuk. A mi célunk az, hogy azt nézzük meg, hogy vajon az operatív DG-k adnak-e megfelelő garanciát a rendszer megfelelő korrekt működéséről a tagállami szinten, egészen a végső kedvezettig lemenve, és van lehetőségünk arra az egyes operatív dj kollégák részéről, hogy kiszálljanak a helyszínre, és megnézzék, hogy a tagállami hatóságok hogy működnek adott környezetben, és el is kísérjük őket sokszor, hogy a munka minőségét ellenőrizzük, vizsgáljuk. Tehát úgy tesszük ezt oly módon, hogy az garanciát nyújtson arról, hogy vajon felügyeleti és ellenőrzési rendszereink eredményesek-e vagy sem. De mi független, lényegi tesztelést nem végzünk a végső kedvezet szintjén. Önök is tudják, meg mi is, hogy a pénzügyi szabályozást lehetővé teszi számunkra, hogy kiszálljunk a helyszínre, ám ezt mi az előbb leírt módon tesszük, ahogy az imént elmagyaráztam. Az elmúlt években az IAS nagyon sokat dolgozott az átláthatóság kérdését illetően. Most nem is annyira struktúrás alapok, hanem az agrárterületen a korrektúra, a korrekciós intézkedések tekintetében a kifizetési helyek nyilatkozatait illetően néhány évvel ezelőtt nagyon világos ajánlások születtek, és komoly korrekciók voltak. Most hogy fest a helyzet? Átláthatóban megy a dolog, mint korábban? Megbízható a dolog? Kielégítő az, amit a regionális, illetve az agrárterületen tesznek. Az audit jelentések alapján, amelyeket a megosztott menedzsment tekintetében kiadtunk a mezőgazdaság és a kohézió ügyében, elmondhatta, hogy igen, működik a rendszer, ám ez nem egy, egy mechanikus statisztikai rendszer. Ha a tagállam korrekt módon helyesen jár el, akkor megbízható statisztikáink vannak. Ha azonban a tagállam nem korrekten ott adatot, akkor nekünk kell kiigazításokat tenni az adatokban, nem ezt nem statisztikai alapon tenni, hanem szakmai ítélet alapján tehetjük ezt. Tehát az egyes operatív dj dolgozó kollégák elemzik azokat a gyenge pontokat, amelyek érzékelhetőek, annak érdekében, hogy felmérjék, mi lehet megbízható mennyiség vagy, vagy szöveg, vagy összeg, amelyet kockázatok van kitéve, és ezt az éves tevékenység jelentésben az egyes DJ-k részéről meghatározott módon megtalálhatják, ahogy elmondtam, az általános vélemény, amelyet én az Európai Bizottság pénzügyi menedzsmentjéről kiadok, erre támaszkodik szintén, és egy dolog abszolút biztos, az, hogy a költségvetés idő hosszabb időn át védelmet kapjon egészében. Ha összevetjük a kifizetésnél kockáztatott összegeket, illetve a becsült pénzügyi korrekciókat, amelyeket végrehajtanak az egyes területeken, akkor nagyon világosá válik, hogy az anyagi, a 2 anyagi küszöb alatt vagyunk jóval. Így módon tehát pozitív véleményt formálhatok, ám mindemellett persze vannak lehetőségek, és van szükség arra, hogy egyes területeken javítsunk a helyzeten, ezeket azokban a fenntartásokban fogalmazzuk meg, amelyek az általános véleményemben is megjelenik. Tehát a rendszer ugye működik, de mint mondtam, nem tökéletes. Mindig lehet javítani rajta, és nagyon bízom is abban, hogy pozitív hatásunk lesz ezáltal a jövőben is a folyamatokra. Köszönöm. Tulajdonképpen azt az urat szerettem volna megkérni, hogy akit ugye a mm, érdekkonfliktus miatt megjelölt, hogy foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy ő válaszoljon. Jeff Mason, elnézést kérek. Yes, as Manfred explained. Igen, ahogy Manfred kifejtette, létrehoztunk egy rendszert. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy az elmúlt év során több audit, auditot felügyeltem, főleg a források visszaszerzését illetően, illetve a költséghatékonyság ellenőrzése terén, illetve olyan esetekben, amelyek a bizottság irányítására vonatkoztak ezek komoly változásokhoz vezettek, és ebben az esetben Manfred és magam együtt írtuk alá a záró jelentést. Ez tehát az a módja annak, ahogy kezeltük ezt az érdekkonfliktus, érdekkonfliktusos problémát, tehát az audit eljárás egy részét Manfred kezelte, és én láttam egy kézjegyemmel a záró jelentést Manfreddal együtt. Köszönöm szépen! Úgy látom, hogy nincs más kérdés, akkor ezen napi rendi pont végére, végéhez érkeztünk. Nagyon jó, hogy ismét foglalkozunk ezzel a ponttal. Hiszen ez egy nagyon fontos kérdéskör. Ezzel pedig elértünk a nyolcas ponthoz, a számvevőszék külön jelentése az EUPA témájában. Kádenbach asszony az előadó, és a számvevőszék illetékes tagja, Szádziusz úr, aki mindjárt megkapja a szót. Uh, <laughs> Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék mindenkinek nagyon jó, nagyon boldog, sikeres új évet kívánni, különösképpen azon parlamenti képviselőknek, akik szeretnék, hogyha újra választanák őket. Minden jót kívánok tehát mindenkinek. Szeretném kérni a diákat, konkrétan a másodikat. Az audit hátterét jellemezném először. Tehát nem azt akartuk elemezni, hogy az EU egyik ügynöksége hogyan működik, hanem azt, hogy ez az ágazat, a biztosítási ágazat az Európai Unióban hogyan működik. És persze a következtetések közül több önök számára is hasznos lehet, tisztelt európai parlamenti képviselők, amikor a hatóságok reformjáról döntenek. Ez a dia azt mutatja, milyen, milyen mérete és milyen karakterisztikája van a biztosítási ágazatnak. Jól látják, hogy az átlag bruttó prémiumok hogy alakulnak az ágazatban. Nem olyan nagyok ezek más pénzügyi ágazatokhoz képest. Az éves GDP kb. 9%-án állnak az adott országban. Nagyon széttartóak persze ezek a számadatok, az ágazat, tehát nagyon kevéssé kiegyensúlyozott, és a határon átnyúló kérdések is nagyon fontosak. Ezzel is foglalkozni kell. A biztosított cégek ágazatokban az eszközök az Európai Uniós GDP kétharmadát teszik ki, viszont az igen nagy eszközállomány, tehát ebben tehát nagyon fontos az ágazat. Az audit hat kiterjedése az volt, hogy vajon az jobb hozzájárult -e a pénzügyi stabilitáshoz a vizsgálatai révén a, a biztosítottságadatban. Nem az Európai Bizottság volt itt a, a vizsgálófél, hanem a munkahelyi nyugdíj ellenőrző szerv, de azért a bizottság és a parlament szempontjából fontos adatok, ebből is adódnak, annak ellenére nem a bizottság végezte át a vizsgálatot. Az általános pénzügyi stabilitás volt az a fő kérdés, amelyel foglalkoztunk, és ennek két aspektusa. Ugye az érme két oldala volt az, amit, amit vizsgáltunk. Egyrészt a, a fogyasztók általános védelme, ez rendkívül fontos, hogy ez az ágazat, hiszen minden európai polgárt szinte érint, amit a biztosítási ágazat. Ugyanakkor a méltányos versennyel is, is, is foglalkoznunk kell, hogy a biztosítók szolgáltatók, cégek közötti verseny hogyan biztosítható, hogy méltányos legyen. Több aspektusát vizsgáltuk ezeknek a kérdéseknek, hogy ismertesem a legfontosabb eredményeit e-, ennek a tanulmánynak. Az általános konklúzió abban ragadható meg, hogy az Európa jól hozzájárult ahhoz, hogy a stabilitás és a felügyelet minőség javítson az EU biztosítási Nem olyan régen 2011-ben volt egy vizsgálat a pénzügyi válság, a legmélyebb pénzügyi válság után, ugye 2008-9-ben volt az. Tehát a pénzügyi válság egyik eredménye az volt, hogy létrejött az eszköz, mert a politikusok joggal vállalkoztak arra, hogy a pénzügyi jövő pénzügyi válságokra felkészítsék a, az ágazatot. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy az Európa nehézségekkel is küzd. Nem azért, mert rossz minőségi az intézmény, vagy mert óriási hibákat vétenének, nem, egyáltalán nem emiatt, hanem rendszerszerű problémákat észlehetünk. Egyrészt ez akadályoz, ezek akadályozzák a felügyeleti hatóság működését, tehát a felügyeleti rendszert akadályozzák. Másodszorban érzékelhető, hogy a forrás hiányosság érvényes az IOPA-nál, erre majd még visszatérek a végén, és a talán legfontosabb technikai gyakorlati probléma abban ragadható meg, hogy nincs elég támogatás, illetve együttműködés a nemzeti illetékes hatóságok között, a tagállam képviseletében és az EUPA között. Tehát, ha a biztosítási piacról beszélünk, hát ilyen egységes piac tulajdonképpen még nincs. Igen, csak messze vagyunk még attól, hogy ezt a célt elérjük. És a probléma bennünk van, hát így a tagállami nemzeti hatóságoknál, mert nincs elég hat hatáskör az európai szintű felügyeleti hatóság kezében. Egyes kihívásokat lehet kezelni, sőt, kezeljük is őket éppen, az Európa részéről is kezelnek ilyeneket, ám vannak problémák a nemzeti felügyeleti hatóság körében is, nekik is el kell juttassuk üzenetet, meg a jogalkotóknak is, európai parlamenti képviselőknek, önöknek, mint a jogalkotási rendszer egyik ágának. Tehát Szerintem ezeken a kérdéseken ebben a keretben kell gondolkoznunk. A következő dián azt látják, hogy milyen felügyeleti eszközök állnak az EUPA rendelkezésére, melyeket vizsgáltunk. Egészében azt láttuk, hogy ezek elég jól működnek, ám nem eléggé fókuszált módon. Tehát egyik ajánlásuk az volt, hogy javítani kell ezen eszközök felhasználásának fókuszáltságát. A nemzeti hatóságoknak azt ajánlottuk tehát, hogy ne az általánosságban mozogjanak felügyeleti munkájukban, hanem jobban kihegyezett, célokra kihegyezett módon, fókuszált módon. A határon átnyúló biztosítási üzlet, ág, az a terület, amit leginkább hangsúlyoznék a prezentációmban, mint láthatták, több diával ezelőtt. Nagyon széttartó az elosztottsága a biztosítási prémiumoknak. Ezt az, az ágazat hatan átnyúló jellege okozza legfőképpen. Hangosan ki kell mondjuk, hogy az egységes belső piac és a vállalat alapítás, valamint a szolgáltatás szabadsága az egyik legnagyobb eredmény az Európai Uniónak és a belső piacnak. Ám nagyon kényes terület ez, és itt azt láttuk, hogy vannak olyan ügyek, problémák, melyeket nem lehet az egyetlen mostani intézmény részéről sem kezelni, főleg azért nem, mert a határon átnyúló vállalatok jelenlegi struktúrájában rosszak az ösztönzők, a szereplőknek adott ösztönzők, a szabályozók és a felügyelők részéről. Itt nagyon nagy léptékről van szó. A bruttó premium 110 milliárd a határon átnyúló üzletákban. Ez 8%-a a teljes európai gazdaság területen megérvényesülő érvényesülő bruttó prémium összegnek. Most nézzük meg azt a következő dián, hogy a határon átnyúló üzleti tevékenység milyen felügyelet alapján képzelhető egyáltalán, hogy milyen felügyelet lehet erre kitalálni. Ha van egy nagy vállalat, aminek fiók, fiók vállalatai vannak más országokban, akkor ugye erre van egy rendelkezés, hogy egy felügyeleti kollégium kell létrejöjjön, amelynek az Európa is tagja kell legyen. Ez a kollégium a nemzeti hatóságok, illetékes hatóságokból áll össze az összes érintett országot felülelve, a baloldali rendszerben látják, van egy olyan testület, amely megfelelő ösztönzővel bír ahhoz, hogy az, az, egész, az egész határon átnyúló üzletevékenységet ebben az ágazatban vizsgálja. Ám, hogyha biztos, hogy a szolgáltatások külföldi nyújtásának modernebb módjait vizsgáljuk, a szolgáltatás alapjás szabadsága fényében, akkor Azt láthatjuk, hogy a nemzeti hatóságok még inkább az adott országban, ahol a tevékenység voltak éppen folyik, voltak épp nem bír ösztönzővel arra a fölögyelő hatóság ebben az országban, hogy vizsgálódjon. Sőt, sok esetben a tagállami jogszabály a nemzeti pénzügyi szabadásra foglalkozik, és nem is foglalkozik más szolgáltatókkal, akik pedig az állampolgárainak nyújtanak szolgáltatást. Ez bizony gondot okozhat az adott állampolgároknak is, meg a vállalat anyaországában is. Több nemzeti hatóság a jobbáthoz fordult, a határon átnyúló biztosítási tevékenységek láttán, ahol meg nagyon gyorsan nőttek és nagyon alacsony prémiumot kínáltak. Mivel a helyi felügyeleti szervek csak nagyon kicsi mértékben vizsgálták a hátornál átnyúló biztosítási tevékenységeket, és csak az anyországra vonatkozó területét, nem tekintető prioritásnak ez. Az Európa közbeavatkozását követően rájöttek arra, hogy ez a biztosítási cég hát nem is volt életképes tönkre is ment. Eleve egy nagyon szorított pénzügyi helyzetben volt. Ez egy valóságos történet, ahol a Jópa föllépett, jó akaratúan, ám nem pontosan a jogszabály követelményének megfelelően. Tehát kéne a jobb eh, jogszabályi háttér. A belső modellek egy, megint egy olyan terület, ami nagyon bonyolult, és ahol, így mondanám, nagyon könnyen létrejött kockázat. A belső modellek olyan modellek, amelyek nagy vállalatoknál működnek, a nagyon kifinomult biztosási termékek vannak, ők a saját termékeik kockázatát maguk mérik, és ennek alapján kiszámolják a tőkekövetelményeket, melyet európai jogszabályok, a Solvency 2 írnak elő. Hogy ez méltányos módon történik-e? Hát ki tudna erre válaszolni? Persze nem illetékes hatóság kötelezettsége az, hogy vizsgálja a belső modellt. De a különféle nemzeti hatóságok másik, más módon közelítik meg ezt a kérdést, és a belső modellek egy része, mert 200 valahány nál tart, az európai gazdasági területen 1001 néhány hogy működik, tehát elég nagy arányukat fedi ez le. Az Európa segíti a nemzeti hatóságokat abban, hogy ezeket a modelleket egységes módszert alapján vizsgálja és értékelje, tehát az egyes szereplők üzlettevékenységének kockázatát egységesen, uniform módon lehessen az Európai Unió egészében mérni, és ne egy-egy tagállamban másképp, mint a másikban. Az Európa erre törekszik, de nagyon érdekes akadályba ütközött. Tudnék, a nemzeti illetékes hatóság nem igen akart információt megosztani. Tehát az Európa információ hozzáférési korláta, korlátai óriási problémát jelentenek. Azt kérem önöktől, vizsgálják meg ezt a kérdést, és hassanak oda valamiképp, hogy megoldódjék. A jelenlegi szabályozás alapján az EIOPA-nak csak nagyon szerény kis jogai vannak, csak hát ö, ö, udvariasan kérhet információt nagy szerényen a tagállami hatóságtól, de az üzleti vála- a szereplőktől nem kérhet adatot a vállattól, csak a hatóságtól, amely meg nyilván védi a saját nemzeti piacát. Ez a rendszer így nem fog működni. Ez már most látható. Sose fog működni. Ez egyértelmű. Tehát az információhoz való hozzáférés javítandó, és itt a jogalkotónak kell bizony komoly szerepet játszania. Nagyon gyorsan mondom. A biztosítási stressztesztek során azt láttuk, egészében méltányosak voltak, jól végrehajtottak. Láttunk a modellekben néhány gyenge pontot, ám jelen pillanatban, ugye a 2016-os évet vizsgáljuk, a kórházakban az átlag hőmérsékletet mérve azt kérjük, és ez nem egy jogszabályon követelmény, hanem csak egy önkéntes kérés, hogy a nagy biztosító vállalatok motiválja a rendszer arra, hogy adják ki az egyes stressztest adatokat. Szerintem a folyamat már elindult, úgyhogy ugyan van még hosszú, hosszú után még előttünk, de már jó kezdeményezések születnek. next. Következő dia. Utolsó diám. Elnök asszony, nagyon ritka eset az, amikor a számvevőszék az európai ügynökségek forrásának növelését ajánlja vagy követeli. Jelen pillanatban azonban elmondható, hogy a, nem annyira a szakpolitika készítésben és nem a szabályozásban, hanem a felügyeleti feladatkörökben csak 14 százalék. Tehát 20 ember összesen dolgozik az Európánál. Szerintünk ez bizony szinte semmit. Ha azt akarjuk, hogy európai szinten legyen felügyeleti munka, akkor sokkal több forrás kell ebbe beletenni, persze fokozatosan növelve azt, az európai igazgatása is erre kell menjen, ám a szakpolitika készítésről a felügyeletre kell helyezni a hangsúlyt, ez az irány, amelyet elirányzunk, javaslunk. Ezek tehát a fő eredményei a vizsgálatnak. Kaltenborg asszonyjal együtt fogunk működni a továbbiakban is, a jelentéstevővel, még részletesebben. De most szívesen meghallgatom az önök kommentárjait, és szívesen válaszolok kérdésekre is majd. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a nagyon fontos jelentést. Egyébként ez az első külön jelentés az EIOPA-ról Éppen ezért eh, rendkívül fontos, persze minden jelentés fontos, Kádenbach asszony. Köszönöm szépen. Először is eh, szeretnék az előadónak, eh, illetve a széknek köszönetet mondani ezért a jelentésért. Akik ismernek, tudják rólam, hogy általában az ügynökségekkel, de mindenek előtt a mezőgazdasági szervekkel foglalkozom. Ez volt az első alkalom, hogy a biztosítási ágazat felügyeletével foglalkoztam. Szerintem sokkal jobban ki kellene merítenünk ezt a témát, hiszen sokak nincsenek is tisztában azzal, hogy egy jó felügyelet, ellenőrzés ezen a területen mennyire fontos. Itt ugyanis a jövőről van szó. Mindannyian emlékezünk még a gazdasági válságra, és bízunk abban, hogy az életbiztosítások, illetve egyéb biztosítások, biztosítási rendszerek a jövőben működnek, de talán két dolgot szeretnék még részletezni, amit azok közül, amelyeket ön is említett. Egyrészt a személyzeti források növelése. Jó lenne, ha a bizottságtól hallhatnánk, hogy az EOPA lévén, hogy feladatok széles körét kell, hogy ellás, ellássa, hogyan kívánják ezt, ezen feladatokat ellátni 20 alkalmazottal. A személyzeti források mindössze 14%-a ez, azt hiszem ez nagyon kevés. Nem lehetne ezt esetleg átcsoportosításokkal, áthelyezésekkel, az EIOPAN belüli áthelyezésekkel megoldani, vagy és amit, amiben én inkább hiszek, további erőforrásokra van szükség. A második téma pedig, amelyet ön is említett, említette, hogy félénken kérnek információt. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon diplomatikus jellemzése a helyzetnek. Az EIOPA nagyon erősen rá van utalva a nemzeti életékes hatóságokkal való együttműködésre. A jelentésből egyértelműen be kell látnunk, fel kell ismernünk, hogy nem kapja meg az intézményit mindig a szükséges támogatást. A nemzeti hatékony szervek, illetékes szervek együtt kell működjenek, és itt számomra felmerül az a kérdés, hogy ezáltal a nemzeti illetékes hatóságok nem kapnak-e túl nagy befolyást Ön hogyan látja ennek a problémának a megoldását? Hogyan kívánják ezt megoldani? Többször említették azt is, hogy improve legal provisions, a jogi rendelkezések javítása. Ezt értelmezhetem úgy, hogy nem csak a hatályos jogi rendelkezéseket kellene szigorúbban és következetesebben értelmeznünk, hanem bizonyos területeken át kellene dolgoznunk a jogi keretfeltételeket? Milyen szabályokra van szükség annak érdekében, hogy a függetlenséget a jövőben is garantáljuk? Ez lett volna a, ezek lettek volna az első kérdéseim, és különösen örülök annak, hogy megvitathatjuk ezeket, és Beresz asszonyt is szeretném most köszönteni az EKON bizottság részéről, aki, és ő is az ECOM bizottság tagja, és részt vetnek persze ebben a vitában. DG Fizma részéről Ryan úr kap szót. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Megpróbálok röviden reagálni, és természetesen nem magát az Európát képviselem, hanem az Európai Bizottságot, de miután több észrevétel utalt az európa tevékenységének szélesebb keretére. Azt hiszem, hogy meg tudom válaszolni ezeket a kérdéseket. Előzetes megjegyzésként nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az EIOPA nem csak a biztosítási ágazatért, hanem a nyugdíj ágazatért is felelős. Itt tehát az EIOPA tevékenységi körének csak egy részét taglaljuk, ami nagyon fontos, de persze ott vannak a nyugdíjak is, ami a források jelentős részét emészti fel ami a jelenlegi finanszírozást illeti, e, az EUPA esetében ugye 112 fő dolgozik ott, de persze vannak szerződéses alkalmazottak is, tehát összesen 150 személyről van szó, ők foglalkoznak a nyugdíjak, illetve a biztosítás ágazatával, és három lényeges tevékenységi körre terjed ki a munkájuk, a szakpolitika fejlesztése, itt ugye tanácssal látják el a bizottságot a jövőbeli jogalkotás szempontjából, a felügyeleti terület, amelyet ugye 20 személy lát el, és végül van a pénzügyi stabilitás területe. Ide tartozik természetesen a pénzügyi stabilitási jelentés, illetve a stressztesztek elkészítése. Ezt ugye nem az említett 20 személy végzi el, hanem a pénzügyi stabilitással foglalkozó alkalmazottak köre. Tehát ami a szélesebb jogalkotási jogi keretet illeti, az audit jelentés utal a jelenleg folyó felügyel, felülvizsgálatra, ez az Európai Felügyelői Hatóságok felülvizsgálatára vonatkozik. A bizottság ezt 2017-ben javasolta, és a parlamentben, valamint a tanácsban még folyik erről az egyeztetés. Az ECA jelentés, a számvevőszék jelentése rámutat arra, hogy ez a bizottsági javaslat foglalkozni kíván olyan kérdésekkel, amelyeket ma felvetettek, így például azt javasolja, hogy bővíteni kellene az EIOPA hatáskörét a belső modellekkel kapcsolatban. Nem az a szándék, hogy az EIOPA legyen a belső modellek fő felügyelő szerve, de biztosítani kellene azt, hogy az EIOPA megkapja az ilyen modellekkel kapcsolatos összes szükséges információt. És meg kell kapja azt a hatáskört is, hogy véleményeket intézhessen a nemzeti hatóságokhoz olyan esetekben, amikor eltérő módon értelmezik ezeket a belső modelleket. A cél a konzisztens eredmény. Ami pedig a stresszteszteket illeti, a bizottság azt javasolja, hogy az EUPA hatáskörét összhangba hozzuk az Európai Banki Hatóság jogkörével a stressztesztek vonatkozásában. Ezen utóbbi szerv ugyanis egyéni alapon már kidolgozhat ilyen jelentéseket, ami nem mondható el a biztosításokról. Ezért a mi javaslatunk lehetővé tenné a biztosítókra vonatkozó stressztesztek elkészítését is. Ugyanígy szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre is, hogy a bizottság javaslata egy jogalkotási pénzügyi kimutatással is összekapcsolódik. Ez jelentősen növelni az EIOPA személyzetének számát, és így azt hiszem, hogy a személyzeti problémákkal meg lehetne, személyzeti problémákat meg lehetne oldani. És ami nem a biztosítások köréhez tartozik, de szintén említést érdemel, a nyugdíjak terén a parlament és a tanács decemberben egy politikai megállapodást ért el egy páneurópai európai nyugdíjtermékről, ehhez is kötődik egy pénzügyi kimutatás. Tehát történnek előrelépések ezen a területen, és a felülvizsgálat mellett szeretném megemlíteni a bizottság közelmúltbeli javaslatát, amelynek megvitatása szintén folyik. A számövőszék jelentése felhívja a figyelmet a határon átnyúló tevékenységekre, és az igazság az, hogy vannak biztosítók, amelyek bizonyos problémákra mutattak rá. Hát a legutóbbi javaslatunk a gépjárművekre vonatkozó biztosítások esetében egy olyan mechanizmust javasol, amely beavatkozna például a biztosítók fizetésképtelensége esetén, amennyiben határokon átnyúló tevékenységet folytatnak. Ez a mechanizmus természetesen csak a csődbejelentést követően avatkozna be, tehát nem foglalkozna a fizetésképtelenséget megelőző kérdésekkel, illetve az ezzel kapcsolatos koordinációval, de és hát szintén csak a gépjármű biztosításokra vonatkozna. A bizottság tulajdonképpen ezzel az ágazat specifikus javaslattal megpróbálja feltérképezni a lehetőségeket, a helyzetet, és amennyiben ez sikeresnek bizonyul, ezt alapként használhatnánk fel ahhoz, hogy további jogalkotási javaslatokat dolgozzunk ki más nehézségekkel küzdő biztosítókra vonatkozóan más területeken, de ez még a jövőre, a jövő zenéje. Minden esetre ezen gépjármű biztosítással kapcsolatosan próbáljuk az alapot előkészíteni. És végezetül megemlíteném a biztosítási szabályozási keretet, az, in, a Insolvency 2 névre hallgat. Ez a bizottság javaslata, és lefekteti azon rendelkezéseket, illetve hatásköröket, amelyekkel az EIOPA rendelkezik. Ez egy eléggé új javaslat, amely három éve van hatályban, de a jogalkotási anyag komoly felülvizsgálatára kerül sor 2020-ban, már folyik ennek az előkészítése, különböző tanulmányokat készítünk az irányelv hatásáról, tehát az audit jelentés mindenképpen nagyon hasznos lesz ezen a területen. És arra számítunk, hogy 2020 végén elkészül egy bizottsági javaslat, amely a jelenlegi fizetésképtelenségi rendszert kívánja módosítani. Várjuk tehát a parlament véleményét ezen komoly felülvizsgálat előtt, amelyre, ahogy említettem, 2020-ban kerül sor. Azt hiszem, hogy részemről ennyi lenne, de nagyon szívesen válaszolok konkrét kérdésekre. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen, Beres asszony. Merci, merci d'avoir invité les membres de la Commission économique. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy az ECON szakbizottságot külön megemlítette. Ez felhívja a figyelmet arra is, hogy milyen, mi a mi e, álláspontunk. hogy én társelőadója vagyok ott már Karasszal az európai felügyeleti témának, konkrétan az EIOPának, amelyről e, itt szó volt. A szemvevőszék tisztelt tagjától elnézést kérek a késői érkezésem miatt. A diákat természetesen átnéztem, és a bizottság véleményét is meghallgattam. Két fő pontot szerettem volna csak említeni. Az első az a belső modell. Ugye a Gazdasági és Monetáris Bizottságban a cél ami bennünket mozgat, az a kockázatok csökkentése, illetve megosztása, és a banki területen sokat sikerült előre haladni ebbe az irányba. Azonban a biztosítási ágazatban nagyon jól tudjuk, hogy a belső modellek kérdése nagyon kényes kérdés elmondhatjuk, hogy a belső modellek megléte a, nemzet, az a nemzeti hatóságokra tartozik, ők ismerik a legjobban ezeket, viszont nyilván ők lesznek a legkevésbé hajlandóak hangoztatni, hallatni a hangjukat, amikor valami probléma merül föl. Ez az első oka annak, hogy én elég szerénynek gondolom a bizottság javaslatát, tehát szerintem bátrabbnak kellene lenniük az európai felügyelet irányába tett lépéseknél, és második ok pedig az, hogy Láttuk már a banki ágazatban, mi történt, ez megismétlődhet a biztosítási ágazatban. A nemzetközi szinten ugye a Brexit igaz, amerikaiak a fő versenytársaink, ezen a területen, tehát a banki és a biztosítási ágazatban is. A banki területen láttuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok a Bábizottságon keresztül gyakorlatilag nyílt háborút folytattak a belső modellel szemben, azért mert az ő nemzeti jogszabályaikban nem szerepel ez az előírás. És az európaiak pedig nagyon nehezen tudják megvédeni, vagy tudták megvédeni ezt a modellt, és ugyanez fog bekövetkezni a biztosítási ágazatban is. Ugye, mert nyilván az amerikaiak ugyanezen a bizottságon keresztül megpróbálnak majd lépni megint fölmerül majd, ugye, hogy a nemzetközi szinten hogyan szabályozzák a biztosítási ágazatot, és amit az amerikaiak nem tudtak megszerezni eddig a két oldalú tárgyalásokon, azt majd megpróbálják ezzel a nemzetközi fórumon elérni a belső modellen modellel kapcsolatban is, pedig érdemes, hasznos megőrizni ezt a modellt, mert ez jól működik, viszont sokkal könnyebben meg lehetne védeni ezt, hogyha európai szinten szerveznénk meg ennek a belső modellnek a védelmét, hogyha meg lenne európai szinten, meg lennének a tapasztalataink, a tudás arról, hogy ez hiteles és hatékonyan és eredményesen működik. És a harmadik dolog még ezzel kapcsolatban az, hogy az európai belső piacon Ugye nagyon helyes, hogy mindenki, hogyha úgy kívánja, ha teljesíti a feltételeket, akkor használhatja ezt a belső modellt. De ugye ha el tudjuk képzelni, hogy mondjuk egy kicsi tagállamban egy kisebb felügyeleti hatósággal, és én nem akarok itt senkit megbélyegezni, amikor azt mondom, hogy kicsi vagy kisméretű, de hogy egy kis tagállamban nehezebb a belső modellt használni. Tehát mondjuk egy nagy biztosító társaság egy kis tagállamra ennyire le tudja tisztázni a szakértelmét, hogy egy ilyen modellel áll elő, hát szerintem ez nem, el, ezt nem lehet ellenőrizni, és a bizottság javaslata nagyon szerény itt nem arról van szó, hogy az Európai Bizottság, vagy ahogy én javasoltam a módosítóimban az EU, Európa ellenőrizze ezt, hanem a bizottság azt javasolta, hogy jó, legyen koordináció, legyen egy kis összehasonlító áttekintés, és így tovább, de hát nem tudjuk, hogy meg tudjuk-e győzni egyáltalán a tanácsot, hogy ez hasznos. És még valamit szerettem volna mondani, ezt rövidebben, nem akarok senkinek az idejével visszaélni, ez a határokon átnyúló tevékenységre akartam kitérni, ugye a biztosítási ágazaton belül is igaz ez, szabadon lehet szolgáltatást nyújtani, és az úgynevezett postafiók cégek megjelenésével nagyon sok visszaélésre kerül sor, olyan országokból léteznek ezek a postafiók cégek, ahol nem is ahol nem működnek igaziból, hanem egy teljesen más piacon tevékenykednek, a szabályok mások, egyáltalán nem tartják tiszteletbe a fogyasztói jogokat azokban az országokban, ahol effektíve értékesítik ezeket a termékeket, ezeket a biztosítási termékeket, és nagyon sok botrányra is fény derült. Az a jó vizsgálja ezeket a botrányokat, ezeket az ügyeket, de sokszor nincs is megfelelően felfegyverkezve ezekkel a biztosítókkal szemben. Ott már Karasz is támogatta egyébként engem ebben, remélem, hogy megengedi, hogy a szabad szolgáltatás nyújtás keretében ezt elmondjam, hogy szeretnénk jobban biztosítani azt, hogy az európai jogszabályokat alkalmazzák, és hogy valóban figyelembe vegyék azt, hogy effektíven milyen piacon értékesíti az érintett cég a biztosításait. Tehát ennyivel szerettem volna hozzájárulni az eszmecseréhez, és nagyon örülök, hogy ezt a jelentést megvizsgálhattuk. További hozzászólás van-e? Ha nem, akkor Ryan kapja meg a szót, majd a kollégája. Euh, pour répondre à Beres, je vais parler en français. Én is franciául fogok beszélni az elején, tehát ami ezt a belső modellt illeti, a tanácsban belüli ö, um, eszmecseréről nem tudok részletesen beszámolni, ugye érthető okokból, de a bizottság nyilván igyekszik a saját javaslatát védeni. Ami pedig a nemzetközi szintérről elhangzott, tehát ugye a biztosítók mm, felügyeletének a Nemzetközi Szövetségén belül van egy ilyen kísérlet, hogy nemzetközi rendszer dolgozzanak ki, amely a bárrendszerhez hasonló, de azért ez még nem létezik. Az igaz, hogy a belső modellnek a szerepével a bizottság tisztában van, illetve a tagállamok is, és hogy mi ezt nagyon határozottan védjük a nemzetközi eszmecseréken, eszmecseréken azzal a vonakodással szemben, amely más partnerek részéről megtapasztalható, mint például az USA részéről. Ami a határokon átnyúló a tevékenység geket illeti, mi is tisztában vagyunk a helyzettel, ahogy mondtam, ugye voltak már olyan esetek, ahol csődbe ment mondjuk a biztosító, aki határokon túlnyúló, átnyúló tevékenységet folytatott, és ez nem csak a gépjárműbiztosításra volt igaz, hanem az igaz, hogy itt volt az egyik legrosszabb példa, a legnagyobb botrány, de más területekre is igaz ez. Viszont emiatt ezt a területet választottuk, a gépjármű biztosítás területét, hogy megpróbáljuk a problémákat olvasolni, hogyha a javaslatunkat elfogadja a parlament és a tanács, akkor majd egy következő körben elgondolkodhatunk arról, hogy hogyan tudjuk kiterjeszteni ezt a mechanizmust egyéb biztosítási területekre is a gépjármű biztosításon kívül, de mondom, ezt azért választottuk ezt a területet, hogy ez legyen az első kísérlet a probléma megoldására. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szácius úr. Uh, Köszönöm szépen, Elnök asszony, és köszönöm szépen, hogy az Európai Parlament különböző képviselő, különböző szakbizottságaiból is többen hozzászóltak, és hogy mindenki abban az irányban ö, halad, amerre mi is igyekeztünk előre mozdulni, tehát hasonlóan gondolkodunk. Az Európa e munkájának vizsgálat akkor is nagyon egyszerű volt a megközelítésünk. Mindent alapul veszünk, amelyet a jogalkotók fekete-fehéren leírtak, tehát az összes jogszabályt, és megvannak a modellek is. És gyakorlatilag azt elemezzük, hogy ez hogy működik a gyakorlatban. És az egyik ö, dolog, amire rámutattunk, egy picit röviden most megismétlem magam, az az volt, hogy az ösztönzőket nem megfelelően ö, osztják el az összes piaci szereplőre nézve, tehát nem ösztönöznek minden piaci szereplőt egyformán arra, hogy tartsa be ezeket a szabályokat. És most Kádenbach asszonynak válaszolok, hogy persze igen, a jogszabályokat azt meg kell változtatni, hogyha erre ok van, és elolvastuk a bizottság javaslatait, amelyeket letettek az asztalra a felülvizsgálat keretében, de a feladatunk nem az volt, hogy ezeket elemezzük, a mostani javaslatokban, illetve az európai parlamenti képviselők módosítóiban is világosan látszik, hogy milyen irányba kívánnak elmozdulni. Azt szeretnék, hogy az EIOPA-nak több hatásköre legyen arra nézve, hogy megkapja megkaphassa a számára szükséges információkat. Az EIOPA függetlensége, illetve az információkhoz való hozzáférés ugyanis nagyon sok mindent megoldana, nem a problémák százszerzalékát, de majdnem. Az EIOPA függetlensége mit is jelent? azt, hogy több joga, illetve független hatásköre legyen, és nyilván hát ezt is ö, át kell gondolni, ezt is ö, le kell írni, jogszabályi keretek közé kell helyezni, mi csak arra kérjük önöket, hogy vizsgálják meg ennek a lehetőségét mert ahogy mi látjuk, a jelenlegi jogszabályok alapján, hogyha tovább folytatjuk ezt, akkor már most látható, hogy ez nem működik. A határokon átnyúló szolgáltatás nyújtás sem működik, és a bizottság képviselője nagyon helyesen említette a gépjárműbiztosítás példáját a, gyakorlatilag az egységes piac megvalósult, ezek az autók ide-oda mennek az európai piacon. Tehát ez Abszolút egy pán-európai ügy. És ez határon átnyúló Azért kell olyan eszközrendszer rendelkezésre álljon, amely felügyeli ezt, szab, leszabályozza ezt a területet, ellenkező esetben hatalmas, hatalmas gondok adódnak majd. Ugye nagyon egyszerű emberek, akik az egyszerű autójukat vezetik, óriási bonyodalmakba kerülnek majd. Lehetnek ezek persze nagyon gazdag és nagyon szegény emberek. Nagyon világos példa ez arra, hogy lépni kell. És hát köszönöm még egyszer, hogy pozitívan válaszoltak a, a felhívásunkra, és várom az Európai Parlament állásfoglalásának konkrét szövegét a jelentéstevő asszonytól. Köszönöm, hogy meghallgatta. Köszönöm. Most Kademba asszonyt illeti az árszó. Köszönöm, én is szeretném megköszönni a vitát, Pervás Beresztől további vitaindítókat hallottunk, és ezt beépítjük majd az álláspontunkba. Köszönöm, ezzel zártuk a 8-as naprendi pontot, köszönöm szépen, jön a 9-es számú. Áttekintés, úgymond tájkép a közlekedés témájában. Balkó úr a számbevőszék részéről jelen van, és megkapja a szót, utána pedig Celler úr jelentéstevő a parlament részéről. Thank you Köszönöm szépen, elnök asszony. És kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Szeretném ismertetni önökkel az felmérésünket egy sikeres közlekedési ágazatról az EU-ban, e illetve beszélnék a megoldásra váró feladatokról. Tudjuk, hogy a közlekedés az európai állampolgárok mindennapi életét közvetlenül érintés, ez egy stratégiai ágazat is. A közlekedési szolgáltatások kb. 11 millió munkahelyet jelentenek, ez egy sarokköve az európai integrációnak is, hiszen is egy jól átgondolt, fenntartható, multimodális és összekapcsolt közlekedési hálózat szükséges feltétele az EU belső piac szükség megfelelő működésének. A hatékony közlekedési szolgáltatások és infrastruktúra szükséges ahhoz is, hogy kimerítsük a régióban rejlő gazdasági erőt, és elősegítsük a gazdasági területi és társadalmi kohéziót. A közlekedés szorosan kapcsolódik a környezethez, a munkahelyekről növekedésehez, szociális politikákhoz és a digitalizációhoz is. Ennek az állatpot felmérésnek a hozzáadott értéke az, a korábbi számvevőszéki jelentésekhez hasonlóan, hogy egy leíró és elemző áttekintést ad arról, hogy az Unió mit tesz egy konkrét szakpolitikai területen, ebben az esetben a közlekedés területén egyértelmű és hozzáférhető információt nyújt az érintett feleknek és más érdekelt feleknek. Ezzel az a célunk, hogy javítsuk a különböző fellépéseket, a koordinációt, támogatást nyújtsunk az EU-nak és a tagállamoknak is, hogy az EU közlekedéspolitikai céljait jobban elérjék. Ugyanis a közlekedés egy olyan terület, amelyben az Unió a tagállamokkal együtt közös hatáskörrel rendelkezik. Elég, ha megnézzük például a közlekedési infrastruktúra fejlesztésének finanszírozásának hatáskörét. Ez a tagállamok kezében van, és az EU finanszírozás katalizátorként léphet fel és a pénzügyi szükségleteknek egy részét fedezi. Az állapot felmérés során az infrastruktúrális beruházásokra fókuszálunk, illetve a különböző horizontális témákra, melyeket 13 közelmúltbeli auditban állapítottunk meg. Ezek kiterjednek a közúti, vasúti, légi, belvízi és tengeri közlekedésre. A megállapításaink és ajánlásaink alapján, illetve más audit intézmény által készített jelentés alapján különböző szakpolitikai tanulmányokra, tanulmányokra, értékelésekre támaszkodva egy horizontális áttekintést adunk a különböző tendenciákról és kihívásokról, amelyekkel az EU-ban a közlekedési ágazat finanszírozása és fejlesztése szembesül. Három részre oszlik ez az állapotfelmérés. Az első rész egy áttekintést ad a fő szakpolitikai célokról a közlekedési ágazaton belül, megjeleníti az irányítási struktúrát és a finanszírozást, a második rész pedig a közlekedési ágazat kulcsfontosságú területein jellemzi a helyzetet, a harmadik rész pedig különböző horizontális problémákat és kihívásokat taglal. Én pedig a prezentációmban a második és a harmadik részre szeretnék összpontosítani. Ami a jelenlegi helyzetet, illetve tendenciákat illeti, a transport, a közlekedés volumene állandó növekedést mutat a személyszállítás és az árufuvarozás terén is. Ennek a közlekedési volumennek a növekedése komoly kihívást jelent a kapacitás szempontjából, és már most is szűk keresztmetszetekhez vezet, ezek pedig az EU-nak körülbelül 140 milliárd eurós költséget jelentenek. A közúti közlekedés még mindig a személyi és áruszállítás fő módja. A belföldi közlekedésre nézve, tehát kizárjuk most a tengeri és a légi közlekedést, azt állapíthatjuk meg, hogy a gépjárművel való utazás a fő közlekedési mód. Ez a közlekedés szempontjából 83%-ot tesz ki az árufuvarozás szempontjából. Noha a 2011-es fehér könyv azt a célt határozta meg, hogy a zárófuvarozás 30%-át 2030-ig más közlekedési módokra helyezzük át, amennyiben a megtett út meghaladja a 300 kilométert. Azt kell mondjuk, hogy a közút felhasználása a belföldi áruszállítás terén 75,1%-ról 2011-es adatról van itt szó, 76,4%-ra emelkedett 2016-ra. 2016-ban az Európai Számvevőszék kiadott egy külön jelentést, ez volt a 8-as számú jelentés a vasúti árufuvarozásról az EU-ban. Azban a megtiszteltetésben volt részem, hogy én voltam az, aki ismertethette itt ebben a szakbizottságban ezt a jelentést, illetve két parlamenti szakbizottságban. Nagyon érdekes és hasznos találkozót tartottunk ennek a jelentésnek a közzététele kapcsán. Összehasonlítottuk azt, hogy milyen kihívásokkal szembesülnek az árufuvarozók, amikor a vasutat használják, illetve amikor a közutat használják és azt tapasztaltuk, hogy a piac nem nyújt kellő ösztönzőket, hogy áttérjenek a közútról más közlekedési módokra. A világ más részei, mint például az Egyesült Államokban, Ausztráliában vagy Kínában azt láthatjuk, hogy lehet jobban is teljesíteni, ott ugyanis 40%-os a piaci részesedés negatív externáliákat is generál a közlekedés, mint például baleseteket idéz elő, üvegházhatású gáz kibocsátás növel, illetve szennyezi a levegőt. A közelmúltban kiadott 19-es számú különjelentésünkben a nagysebességű vasútról kifejtettük, hogy folyik a vita a szennyező fizet elvéről az Európai Unióban, arról, hogy ez hogyan jelenik meg a különböző közlekedési módokban, különös tekintettel a, közle- a közúti közlekedésre. Egy másik tendencia, amely megfigyelhető, ez a multimodalitás, illetve a multimodális szállítás egyre inkább fontos igénybevétele. Itt arról van szó, hogy egy adott szállítási út során különböző közlekedési módokat használnak fel. Ez volt hosszú éveken keresztül az EU egyik fő közlekedési célkitűzése. Ez elősegítheti, hogy a, közlek, hogy a közutakról áthelyeződjék a szállítás más módokra, de ez az Európai Unióban még nem elég elterjedt. Az intelligens közlekedési irányítási rendszerek digitális közlekedési irányítási és információs rendszerekre vonatkoznak, amelyek különböző közlekedési módokat fednek le, mint például az RTMS rendszer, amelyről itt eh, ebben a bizottságban 2017-ben ismertettem a 13. különjelentést, vagy az egységes európai égboltról szóló Cezár jelentés, amelyet kollégám Pufán úr ismertetett. A bizottság felismerte azt, hogy az ilyen rendszerek bevetése sikeres és kulcsfontosságú egy pán-európai multimodális rendszer megvalósításához. Ilyen rendszerek bevetése kb. 3,1 milliárd eurót jelent az RDF-ből, illetve a kohéziós alapokból a 2007 és 20 közti időszakban, és további 3 milliárd eurót különítettek el a hálózatfinanszírozási eszköz keretében 2017 végéig. A 2008-as gazdasági válság óta csökkent a közlekedési infrastruktúrába eszközölt beruházás, és ez visszavetette az európai közlekedési hálózatok modernizálását. A TNT célkitűzések eléréséhez azonban komoly pénzügyi erőforrások szükségesek. Tekintettel arra, hogy a közfinanszírozás korlátozott, úgy gondoljuk, hogy fokozott magánberuházásokra van szükség, hogy fejlesszük a stratégiai közlekedési infrastruktúrákat. Ez volt egyébként az R ERTMS-ről készült különjelentésünk egyik fő megállapítása is. Annak ellenére, hogy nemzeti és EU szinten már komoly beruházások történtek, és ezek az összekapcsolódást javították, sokkal többre van szükség, ha TNT célokat el szeretnénk érni a közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztésének, finanszírozásának és kiépítésének hatásköre messze merőleg a tagállamok kezében van, de az EU az úgynevezett Maastricht kritériumokkal kritériumok értelmében hozzájárul a finanszírozáshoz. A tagállamok eladósodása további korlátokat szabhat a befektetési képesség szempontjából, és ez befolyásolja a TNT hálózat képítését is. Az államadóság csökkentése, illetve a fokozottabb beruházás egymással ellentmondó és egymással vetekedő célkitűzés. Az infrastruktúra fejlesztésének szintje, az infrastruktúra minősége és elérhetősége még mindig nem kielégítő, főleg bizonyos keleti térségekben. A TNT hálózat magja már gyakorlatilag végleges. Lassabban kéri az elnök az előadót. A TNT hálózat magja majdnem elkészült, vagy gyakorlatilag el is készült bizonyos tagállamokban, míg másút még sok a sok a feladat. Ebben a tekintetben a hiányzó kapcsolók, illetve a szűk keresztmetszetek továbbra is jelen vannak az EU közlekedési hálózatában, és komoly akadályt jelentenek az közlekedés szempontjából, főleg a kelő helyeken. Továbbá a karbantartási költségvetések is gyakran nem elegendőek, és ezek is hátráltatják az infrastruktúra fejlesztését, illetve a különböző kapcsolódási pontok komoly karbantartást tesznek szükségessé. A közúti közlekedés az a legfon- legrugalmasabb közlekedési mód, amely alkalmazkodott a logisztikai láncolatokhoz, illetve a figyelembe veszi az Európai Unió földrajzi adottságait is, miután 15-ről 28 tagúra növekedett az Európai Unió, míg a vasút szempontjából nagyobb erőfeszítésekre van szükség a hálózatok és az irányítási rendszerek modernizációja és harmonizációja szempontjából. Egyes kihívások továbbra is érintik a piacnyitást és a liberalizációt, főleg a vasút, illetve a légi közlekedés irányítása terén. Így például a vasút piac, vasúti piac liberalizációja egyenetlen volt a tagállamokban, ugyanis csak néhány tagállamban került sor a vasúti személyszállítás liberalizációjára. Az új piaci belépők komoly akadályokkal szembesülnek a létfontosságú szolgáltatások igénybevétele során, ugyanis ezek a régebbi vállalatok kezében vannak. A negyedik vasúti csomag piaci pillére hivatott ezen év júniusától ezt a problémát orvosolni, és ugyanígy elmondhatjuk, hogy az európai légtér irányítása is töredezett. A közlekedési ágazatnak nagyobb, komolyabb vonatkozásai vannak az Európai Unióra nézve, ugyanis ez az ágazat felelős az üvegházhatású gázok kibocsátásának körülbelül egy negyedéért, és ez az egyik fő kihívás, ha el szeretnénk kérni a dekarbonizációval kapcsolatos célkitűzéseket. Ugyanis a közlekedési kibocsátások 2014 óta ismét növekedési pályán vannak. A közlekedési, a közúti ágazat a fő felelős a kibocsátásokért. 2016-ban 72%-ot tett ki ez az arány. 2017-ben az Európai Számvevőszék kiadott egy állapotfelmérést, az energetikai és éghajlatváltozásról, amely többek között tartalmazott egy átfogó áttekintést a különböző európai audit intézmények által készített jelentésekről, figyelembe véve, hogy a közúti közlekedési ágazat hogyan járul hozzá az alacsony szénkibocsátású közlekedési módok elterjedéséhez. Az intelligens közlekedési irányítási rendszerek bevetése is sikeres, ez jelenleg is folyik, és ez kulcsfontosságú, ha egy valóban pán-európai és integrált közlekedési rendszert szeretnénk. A digitalizáció és a közös mobilitás is olyan tendenciák, amelyek hatékonyabbá tehetik a közlekedési rendszereket. Ugyanakkor az új technológiák és a mobilitás új módjai kihívásokkal is járnak. Felmerül ugyanis, hogy megfelelő a jogalkotási keret, mi a helyzet a személyes adatok védelmével, a biztonsággal, a felelősségvállással, illetve az adatok biztonságával. Továbbá az új mobilitáshoz hozzá kell igazítanunk az infrastruktúrát is, valamint a tiszta alternatív üzemanyagok is kihívásokat jelentenek, ugyanis új beruházásokat tesznek szükségessé, és új üzleti modelleket is. Elnök, lezárná lassan, mert elég gyors az előadása. Következésképpen míg ez az állapotfelmérés felismeri, hogy történt előrelépés az infrastruktúra fejlesztése, valamint a közlekedési belső piac nyitása terén, és születtek intézkedések, amelyek elősegítik az ágazat dekarbonizációját. Arra is ki kell, ki kell térnünk, hogy hat kihívással kell megküzdeni az Európai Uniónak a közlekedés területén. Először is a releváns és elérhető célkitűzéseket és prioritásokat megfelelő rendelkezés álló forrásokkal kell párosítanunk, hatékony végrehajtási eszközök szükségesek az Európai Unió szintjén, hogy biztosítsuk azt, hogy a tagállamok által meghozott döntések jobban összhangban vannak az EU prioritásaival. Különös hangsúlyt kell helyeznünk a szűk keresztmetszetekre, illetve a határ átkelő helyek kapcsolatos koordinációra. Az európai finanszírozást úgy kell kialakítani, hogy a legmagasabb európai hozzáadott értéket generálja ez. Javítani kell az unió által finanszírozott projektek tervezését, végrehajtását és monitorozását, és biztosítani kell, hogy a közlekedési ágazat fenntartható, és további erőfeszítésekre van szükség, hogy a közútról áttereljük az áruszállítást, az áruhuvarozást más területekre. Köszönöm szépen a figyelmüket! Ja, wir danken Ihnen, Herr Zeller, für die Berichte. Köszönöm szépen, Zeller úr, a jelentéstevőként. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Balkó úrnak és munkatársainak a számvevőszék részéről, hogy ezt a jelentést megírták, optimalizált EU közlekedési rendszerről és a kihívásokról. Claudia Schmidt kollégám köszöni a Zekának ezt a fontos ellenzést, és a, a, beruházásokat, illetően amelyeket az EU költségvetésből finanszíroznak. Ennek alapján öt, a, az öt fő móduszt foglaltuk össze, és fontos, hogy áttekintést kapjunk ezekről, és persze fontos, hogy egyéni jelentések is egyfajta sugár nyalábként átvilágítsák egy-egy ágazat helyzetét, ám az átfogó kép is nagyon fontos. Fekete-fehér áll ezekben, idézem, hogy az infrastruktúra fejlesztése az EU-n belül különféle tempóban halad, és a minőség, infrastruktúra minőség és hozzáférhetősége továbbra is kívánni hagyokat maga után, különösen Kelet-Európa egyes területein. Még egyes tagállamok a ten folyosók építésére a rájuk részét elvégezték, már más tagállamoknál még nagyon sokat tennivaló, idézet bezárva. Nem első alkalommal beszélünk a tagállamok közötti hatalmas különbségekről. A számbevőszék az életemhez és egyéb témákban is külön jelentése is rámutattak erre. Nem akarom megismételni az ECA értékelését, hanem két ajánlást szeretném mutatni, amelyek végben bemutatják a problémát. Schmidt kollega kérdése a bizottsághoz intézve. A, a közlekedési ágazat elemzése különösen a maghálózat tekintetében újra is rámutatunk arra, hogy a szabályozás túl bonyolult, és a tervezés javítható volna. Mikor lehet számolni módosítással, illetve a javításokkal? Lassan elegem van abból, hogy mindig ugyanazokat a magyarázatokat hallom, ám soha nem azt, ar, amit a kont hallani akar. A bizottság hogyan akarja biztosítani azt, hogy az EU állampolgárok pénze, adófizetők pénze a legészszerűbben kerüljen felhasználásra, és költség eh, haszon ellenzések eh, nem is nagyon születnek, csak sporadikusan. Hát akkor hogyan lehet ezt biztosítani? Ezen túl Claudia Schmidt, eh, az közlekedési tagbizottság tagjaként mondja, hogy jól ismerem a teherforgalom a közútról a vasútról átételének problematikáját ám van, aki tagállami és magunk által keltett problémák is. A számvevőszék által meghatározott érdekkörök számára kell világosá tenni, hogyha EU pénzekről van szó, akkor az európai gondolat kell érvényesüljön. Hozzáfűzöm én most cellerként a Balkúr által megemlített rendkívül jelentés alapján a nagysebességi közutakkal kapcsolatban, hogy tagállami szinten kiépültek, kell, hogy kiépüljenek ugyan a maghálózatok, ám hogyha a határon átnyúló szakaszokat össze akarunk kötni, akkor ott gyakran hiányzik a megfelelő impulzus ehhez. 15-20 km a határ előtt abban maradnak az építkezések jó lenne, hogyha ha a, köz, a közúti közlekedés ki akarnak egyensúlyozni, vagy ki akarnak váltani, a nagyvállalatok mondják, hogy 60%-a a, a, a szállításaiknak repülőn történik, 40% a közutakon, és a vasút alig-alig jön számításba. Ez azt jelenti, ahogy Kladia Schmidt is elmutatott, hogy nem szabad sírában elfolytani a kezdeményezéseket. Az Európai Bizottság mikor irányoz elő majd a paradigmaváltást? Az európai adófizetői pénzből azt várjuk el, hogy nem egyes érdekcsoportokat szolgálunk ki, hanem a közjó érvényesül, és a programok végrehajtása nemzeti gondolkodás alapján történik, tagállami érdekek, és nem az európai érdek jelenik meg itt. Schmidt asszony szívesen várna a kérdéseket. És én megint hozzáfűzök valamit Zellerként, az Európai Bizottság arra kéne törekedjen, hogy európai, Európán kívüli hatalmak, ahogy látjuk, beavatkoznak az európai közlekedés tervezésébe, ahogy a Sejemút stratégia Kína részéről megvalósul, és, vas, és több kikötő több, többségében, vagy teljes egészében kínai tulajdonba került, és a régóta tervezett Belgrád budapesti vasúti összeköttetés után a kínaiak tovább törekednek további szerződéseket megszerezni és további közlekedési hálózatokba belépni. Mi a helyzet az európai tervezéssel itt? Itt is eléggé hézagos a számlövőszék jelentése, már ami a végrehajtást illeti. Ja, Kollégin Köszönöm, Ayala Szender kollega. Köszönöm szépen a kórnak, illetve a számvevőszéknek ezt a nagyon hasznos áttekintést. Még ha vannak is bizonyos korlátok, hiszen gyakran olyan témákat vetnek fel, amelyeket megoldottunk. Noha az új problémákról nem kapunk elő információt azt szeretném, hogy fejtse ki, hogy ismerteti ugye a helyzetet, de ebből nem tudjuk, hogy milyen kilátások nyílnak ez a trans szempontjából lehet, hogy hasznos, de itt a kont szempontjából nem feltétlenül. Tehát szeretném tudni, hogy a számvevőszék hogyan értékelte, amikor ugye az alapokról beszélt, hogy említette, hogy rendkívül szertágazóak az alapok az Európai Unióban, különböző infrastruktúrális és közlekedési módokat finanszíroznak ezekkel. Az a CEF esetében nagyon érdekes elemeket is találtunk, például a szolgáltatások javítása érdekében, tehát itt nem csak az infrastruktúrál volt szó, hanem a kettő elemről együtt. A jövő szempontjából ezek együtt fontosak. Én szeretném tudni, hogy hierarchizálták-e azt, hogy milyen alapok, illetve milyen formátumok léteznek. Ugye a strukturális alapok, a kohéziós alapok, a CEF, önök is elismerték, hogy nagyon pozitív a végrehajtás, de vannak nagyon pozitív aspektusok, vagy például a Juncker terv, mint beruházási eszköz. Szeretném tudni, hogy mi a véleménye a különböző mechanizmusokról. Azt is említették, és valóban a szűk keresztmetszetek főleg a határok mentén jelentkeznek, például a vasútnál, itt olyan érdekekről van szó, amelyek nem is feltétlenül nemzeti érdekek, hanem más természetűek, de szeretném tudni, hogy az Európai Számvevőszék értékelte-e azt, hogy hogyan hajtják végre a különböző bizottsági jogi anyagukat annak érdekében, hogy ezt a határon átnyúló problémát kezeljük, mert ez nagyon fontos. Ami pedig a kínai problémát illeti, azt ugye Celler úr vetette fel. Szeretném, hogyha egy kis autokritikát gyakorolnánk, egy kis önkritikát gyakorolnánk, hiszen a kínaiak azért jelennek meg, mert az európai vállalatok lehetetlennek tartják a, a feladatokat. Itt azért egy kicsit nagyobb hazafiasságról is kellene tanúskodnunk európai szinten máskülönben a kínaiak azt hiszem, hogy mindenre rá teszik a kezüket. Tehát itt európaiként kellene fellépnünk egyszer mindenkorra. Az Európai Bizottság részéről Reuters úr. members, uh, Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, Balkó úr az év elején engedjék meg, hogy a jó kívánságaimat kifejezzem önöknek és azt a kívánságomat is, hogy azok a jelentések, amelyeket itt megvitatunk, hasznosak legyenek, és segítsenek bennünket abban, amit szándékozunk megtenni. Nagyon fontos ez az idei év. Az Európai Bizottságnak az a reménye, hogy nagyon jó ez a ez az áttekintés, és nagyon jól mutatja, hogy a közlekedési ágazatban, a közlekedési ágazatban mi történt az elmúlt években. Több javaslat is született. Az a reményem, hogy ez a ház elfogadja a három mobilitási csomagban megfogalmazott javaslatokat, illetve a fontos költségvetési javaslatokat, amelyeket a bizottság megfogalmazott. Hadd bocsátkozom a részletekbe, és hadd válaszoljak Celler úr, Ayala Sender és Schmidt asszony nyok kérdéseire. Több javaslat az energiahatékonysággal foglalkozik a közlekedési ágazatban, és ezek valóban hozzájárulnának ahhoz, hogy alacsony kibocsátású mobilitást valósítsunk meg. Említettem ugye, hogy három mobilitási csomag volt, az Európa mozgásban a szociálisan fair átmenetről szól, a tiszta és összekapcsolt mobilitás mindenkinek, szintén egy fontos téma volt, illetve a széndiokszid kibocsátás csökkentése, valamint az, hogy könnyítsük, könnyítsük a tentéhálózat hálózat megvalósítását, illetve az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, de rengeteg javaslatot készített a bizottság, ebből, ezekből csak néhányat idéztem. És ami ezt illeti, ebből ugye látható, hogy az Európai Bizottság nagyon ambíciózus és ezt egyébként a tanács és az Európai Parlament is rögtön látta. Nem csak a pull effektus működik, hanem a push effektus is, ugye beruházásra van szükség az infrastruktúrába. Második generációs költségvetési javaslatokat tettünk a 2014-es évhez képest, ugye 2030-ig kellene a gerinchálózatot megvalósítani, és egyébként jó úton vagyunk ehhez. Balka úr hozzászólásokból ez kiderült, hogy elég sokáig tart mondjuk például a Cezár egységes európai rendszert megvalósítani, vagy a határokon átnyúló szűk keresztmetszeteket, vagy egyéb problémákat kezelni a TNT hálózattal. Kezdtük, ugye ezért mondom, hogy itt két időszakra van szükség, hogy a projektek valóban működni tudjanak. Négy év elteltével vagyunk most itt, és azt alapíthatjuk meg, Celer úr, hogy jobb irányba haladunk, amire ön rákérdezett, a CIF, vagyis a CEF most már egy központilag kezelt alapba eh, helyezte azokat a forrásokat, amelyek a környezetbarát közlekedési módokat támogatják, tehát a légi közlekedéshez és a közúti közlekedéshez semmilyen összeg nem folyik be. E tekintetben csak ami a biztonság megteremtéséhez szükséges. És a kohéziós országokra is összpontosítunk, mert a jelenlegi CEF-ben két boríték van, van egy általános, amely valamennyi tagállamra vonatkozik, és van egy másik, amely a kohéziós országokat érinti, és ez nagy különbség mármint a múlthoz képest nagy különbség, mert a múltban a határokon átnyúló projektekre irányult ez a, eh, eh, ez a forrás lehetőség. De ha megnézzük, Románia, Bulgária és egyéb országok pont a, a legnehezebb területeken nem eh, jutottak forráshoz, de nem engedtük el az ő kezüket, a CEF keretein belül, hogyha nem használják fel teljesen a pénzösszegeket, akkor azokat olyan projektekre lehet felhasználni, amelyek valóban végrehajtásra kerülnek. És még egy lépéssel tovább szeretnék menni. A kohéziós országok számára egy versenyképességi borítékban szeretnénk elérhetővé tenni a maradék összegeket. Ez lehet, hogy ellentmondásos, de ahhoz kapcsolódik, amit önök elmondtak, hogy másképp kellene eljárnunk ahhoz képest, ahogy ezt tettük a múltban és úgy gondoljuk, hogy elég sikeresek vagyunk már, ami a projektek végrehajtását illeti. De persze hosszú út el, előttünk. Tehát mondjuk, hogyha a Via Baltikát megnézzük, hát nyilván sokáig tart ez. Most már legalább a beszerzéshez eljutottunk, a közbeszerzéshez, de hát 2025-26 lesz, mire a végrehajtás befejeződik, és ezért kell a parlament támogatása, hogyha a szembevőszék megint elő, elkészít egy ilyen áttekintést, akkor ne csak azt mondjuk, hogy hát igen, ezt és ezt terveztük, hanem azt is el tudjuk mondani, hogy igen, ezt és ezt végrehajtottuk, figyelembe vettük a szemvevőszék ajánlásait, és konkrét eredményeket értünk el. Ezt szeretnénk, legalábbis az Európai Bizottság ugye ebbe az irányba dolgozik. Ez azt is jelenti, hogy a többi aspektuson is javítunk, amit önök is emlékeztek, világos CDL minden projekt esetében, világosan meghatározni, hogy mi az, ami kaphat támogatást, és mi az, ami nem illetve a közlekedési módok, a szennyezőkről, a nem szennyezőkre való átállás is fontos. A múlt alkalommal beszéltünk például a nagysebességű vasúti projektről, arról, hogy megvalósítható-e ez, miközben ennyi kamion halad még mindig át az Alpokon, Szerintünk igen, de nem 2027 előtt, mert csak akkor lesz meg az infrastruktúra, akkor lehetünk elég sikeresek, hogy ezt az átállást meg tudjuk valósítani. Persze sok változás zajlik, a kínai befektetők mozgolódnak, a Belgrád-Budapest projekt egyelőre csak ígéret, még nem kezdődtek meg a munkálatok, tehát a kínai befektetői pénzből ez egy megfogalmazott ígéret. A bizottság és a szolgálatok, mindegy, hogy a költségvetési vagy egyéb főigazgatóságok vizsgálják, hogy a közösségi joganyagot tiszteletben tartják-e. Nem ellenezzük ezeket a befektetéseket, de a környezetvédelmi közbeszerzés és, és valamennyi egyéb jogszabályt tiszteletben kell, hogy tartsák a tagállamok. Pláne, hogyha Európai Uniós forrásokat is felhasználnak. Mindebből tehát látható, hogy az új politikákat tehát végrehajtjuk. Mindkét oldal megvan, a push és a pull oldal is, a befektetéseket is biztosítjuk, illetve a jogszabályok is megvannak. Ha megvannak a jogszabályok és megvannak a befektetések, akkor az alternatívák is megvalósulhatnak, a kevésbé szennyező alternatívák a légi, illetve a közúti közlekedéshez képest kevésbé szennyező alternatívákra gondolok. Ayala Sender asszony kérdésére, illetve észrevételeire is válaszolhatok. Ugye a kínai vállalatokkal kapcsolatban egyetértünk, hogy óvatosnak kell lenni, és volt erre több különböző forrás is, ami elérhető a szemvevőszéki jelentésekből, az megfogalmazott ajánlásokat végrehajtjuk. Ez a felülvizsgálat azt hiszem nagyon hasznos számunkra. Köszönöm szépen, elnök asszony. before uh, answering to... Mielőtt válaszolnék Ayala asszonynak, szeretnék elnézést kérni, mivel az idő korlátos volt, amiatt előadásomban csak a az első, rész, a második része koncentráltam volt, az első rész az EU költségvetés célkötőseket közlekedés szektorra vonatkoztató tartalmazza meg a finanszírozást. A 17-es és 25-ös bekezdés írja le az infrastruktúrás igényeket és rendek, a pénz rendelkezés állását. Például a kettes táblázat ad költségvetési allokációs információt 2007-től 2020-ig, a Marco Polo, Self Transport, FPS, Horizon 2020 sorolhatnám ezekre lebontva. Nagyon sok számadat van itt, amely leírja, elmagyarázza, mit csinálunk ezzel a pénzzel. Különösen ugye az, ugye a 39. oldalon a 72-es bekezdésben kihívások, az EU finanszírozás prioritásokra fókuszálásáról a hozzáadott értéket megcélozva. Minden alap felhasználását leírja konkrét jelentésekben, ezeket az elmúlt öt években a közlekedésre foglalkozó különleges jelentésben jelentettük meg. A finanszírozás itt pontosabban szerepel ebben a jelentésekben, annak a mikéntje és lebontása, és ezeket összefoglalóan említettem, csak köszönöm, hogy most meghallgatták. Hát, sajnálatos mondom, van, sajnálom, van még egy különleges bejelentésünk, Celler úr, csak nagyon röviden kérem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt a jelentéstevő szintén Claudia Schmidt kolléganő, aki arra kért, olvasson fel. Először a 9-es pont, aztán a tízes. Lehetne inkább a mostani témában elmondaná, meg meglátásait? Hát, ahogy a bizottság éppen mutatta, nagyon észszerű tervezés van a közlekedési házatok tárgyában áll rendelkezésre. Minden alap el van készítve ehhez, remélem, hogy az Európai Bizottság is, ahogy kifejezte, végül, végül és ahogy Alexander asszony is elmondta, a tagállamok az európai gondolatot a nemzeti eh, érdek elé teszik, önérdek elé eszik, és észszerűen úgy építik ki a közlekedés hálózatot, hogy az egész Európát összekapcsolja. Különösen igaz ez a vasúti hálózatokra, ennek a fontossága. Remélem még mindig, hogy a Brexit végül is nem valósul meg, de ha mégis, meglátjuk, mit jelent majd. Észszerű közlekedési kapcsolatok, amelyek eddig finanszírozást kaptak, hirtelen megszakadnak majd, és ennek bizony lesznek mindenféle negatív hatásai a gazdaságra, az emberek mobilitására. Lehet, hogy itt is egy lökést kéne adni, hogy ne ezt, ezt a negatív feleményt támogassuk, hanem épp ellenkezőleg. És a számvevőszék is pontos, pontosan bemutatta azt, hogy vannak lehetőségek arra, hogy egy összefüggő európai közlekedési rendszert építsünk ki, és ezt lehetőséget meg is kéne ragadni. Hát a remélem meg utoljára. Köszönöm, utolsó naprendi pont következik a légi utas jogok témájában. Parancsoljon előadó, adom meg a szót. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Köszönöm szépen, Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság tisztelt tagjai először is engedjék meg, hogy mindenkinek nagyon boldog új évet, 2019-es évet kívánjak nagy megtiszteltetés, hogy én mutathatom be, be önöknek a számvevőszék 30 per 2018-as számú különjelentését, amely az uniós utasjogokról szól. Az uniós utasjogok számos területre kiterjednek, de az utasok továbbra is csak küzdelmek árán élhetnek velük. A munkánk az utasok jogainak vizsgálatán alapult, több különböző rendelet vonatkozik a légi közlekedésre, a vasúti közlekedésre, illetve a busz, busz közlekedésre. Nagyra becsüljük az általános ígéretet, amelyet ezek az utasoknak tesznek, viszont leírjuk a jelentésünkben, hogy mennyi kihívással találják magukat szembe az utasok, amikor a jogaik megvalósulásáról van szó. Három kihívásról fogok beszélni, amelyek a legfontosabbak, és majd a számvevőszék fő ajánlásait is említem amelyek a jelentésben szerepelnek. Először is szeretném kiemelni azt a tényt, hogy a munkánkat úgy végeztük, hogy az utasok tíz alapjogát vizsgáltuk. Ezek közé tartozik az információhoz való jog, illetve a kártérítéshez, illetve a segítséghez való jog. Megalapítottuk, hogy ezeknek a jogoknak az alkalmazása a különböző közlekedési módok között jelentősen eltér az utas sok jogairól szóló jogi keretek időnként nem világosak, nem csak az utasok, hanem a szállítók számára sem, illetve a nemzeti hatóságok számára sem, amelyeknek a feladata az lenne, hogy ezeket a jogokat tiszteletben tartassák. Például nem világos a rendeletekben, az utazás megszakadása esetén nyújtott segítséghez való jog meghatározása. És nagyon sokszor előfordul, hogy maguk a szállítók határozzák meg, hogy milyen ö, szintű védelmet kapnak majd az utasaik. És ráadásul ö, mondjuk azt javíthatná, hogyha az utasok többet tudnának a jogaikról, az javíthatná a helyzeten, de sajnos egy felmérésből kiderül, hogy a tájékozottsági szint 40% körül van, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem változott semmi, négy évvel ezelőtt is pontosan ezt a szintet mérték. A jogszabályok bonyolultságából fakadóan egész külön szektor jött létre, a mindenféle reklamációval, panasz tétellel foglalkozó szervezetek e, szaporodtak. Szeretnénk arra is felhívni a figyelmet, hogy az átláthatóság is hiányzik már, ami az utasok jogá, jogait illeti, arról, hogy mondjuk milyen kártérítést kapnak az utasok. Az utasok például nem tudják, hogy mi lehet egy késlekedés oka, vagy hogy milyen segítséget, vagy milyen kártérítést kapnak más utasok, akik ugyanabban a helyzetben vannak, mint ők. És a, ugyanez igaz a nemzeti hatóságok által alkalmazott eljárásokra is. Gyakran előfordul, hogy különbözően bánnak az utasokkal, az egyes szolgáltatók, ami a kártérítést, az átirányítást illeti, vagy bármilyen egyéb segítségnyújtást. Több példát is felsorolunk erre a jelentésünkben. Öt ajánlást fogalmaztunk meg összefoglalóan, a bizottság figyelmébe ajánljuk ezeket, és nagyon örülök annak, hogy a csapataink együtt dolgoztak, és meg is állapodtunk, egyetértettünk ezekből. Először azt javasoljuk, hogy a bizottság elemezze valamennyi fő négy közlekedési mód esetében azt, hogy az utasok tíz alapjoga alapjogát hogyan védik, és döntse el, hogy szükséges-e csökkenteni a meglévő eltéréseket. Aztán pedig azt is javasoljuk, hogy a bizottság fektessen le minimum követelményeket a tekintetben, hogy milyen információkat kapnak az utasok, illetve hogy a szállítóknak milyen kötelezettsége van az átirányításra, illetve segítségnyújtásra vonatkozóan. A harmadik ajánlásban azt kérjük a bizottságtól, hogy szoros koordinációt indítson a nemzeti hatóságokkal, és tájékoztató kampányokat hajtsanak végre annak érdekében, hogy ezt, ezt a 40%-os tájékozottsági küszöböt sikerüljön egy kicsit túllépni. A negyedik ajánlásunk az átláthatóság hiányával foglalkozik. Felhívjuk a bizottságot, hogy határozzon meg minimum követelményeket a segítségnyújtásra. A jelenlegi rendszerben az utasok semmilyen támogatást nem kapnak az utazás megszakadásának időtartalma alatt csupán egy ígéretet, hogy majd kapnak később kártérítést, és ez senkinek nem jó. Azt javasoljuk, hogy a légi utasoknak legyen egy minimum 40 eurós kártérítés, és a többi közlekedési módnál pedig ennél alacsonyabb. Egyébként azt javasoljuk, hogy az utasokat a szállítók tájékoztassák az utazás megszakadásának okáról 48 órán belül a, a járat törlésének vagy késésének okáról. Ez lehetővé tenni az érintett nemzeti hatóságok számára, hogy tudják elemezni, illetve ellenőrizni, valóban felügyelni a szállítók, a személyszállítók gyakorlatát. Hogyha egy szállító elismeri, hogy a késlés, késés vagy a törlés az ő hibájából származik, akkor azt várnánk, hogy a kifizetés, a kártérítés kifizetése automatikusan történjen. Végül pedig a bizottságot arra kérjük, hogy nyújtson be javaslatokat, a tekintetben, hogy a nemzeti szervek hatáskörét hogyan lehetne erősíteni információk gyűjtése tekintetében, illetve a jogalkalmazás jobb megfigyelésére. Én most itt befejezem a bevezetőt, és a csapatom és jó magam nevében mondom, hogy tájékoztatjuk Önöket továbbra is minden fejleményről, szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen, Celler kolléga kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony és megint Claudia Schmidt állásfoglalását olvasnám fel. Köszönöm szépen ezt a külön jelentést Pufán úrnak, illetve a számvevőszék kollégáinak. Miután az utazók száma az elmúlt két évtizedben jelentősen növekedett, egy valódi mérföldkő az, hogy egyáltalán létrejöttek az utas jogok, főleg a figyelembe vesszük, hogy milyen érdekek ütköztek, amikor például a kártalanítások kifizetéséről volt szó. Ugyanakkor fontos, hogy a rendeletben bizonyos rendelkezéseket eltérőképpen lehet értelmezni. Az információ vagy a tájékoztatás, a támogató szolgáltatások, a segédszolgáltatások, illetve a további szállítás feltételei nem nincsenek kellően definiálva, ez pedig akadályozza az utasokat abban, hogy kellőképpen éljenek jogaikkal. Ugyanígy sajnálatos az is, hogy az utasok jogainak védelme számos akadályba ütközik a nemzeti végrehajtási pontokon, illetve kivételes rendelkezések, mentességek is akadályozzák ezt. Miután eh, Schmidt eh, kolléga általában nagyon kritikusan viszonyul a bizottsághoz, szeretném most pozitív eh, módon kiemelni, hogy a keret végrehajtásának felügyelete a bizottság részéről hozzájárult ahhoz, hogy a rendelet egyértelműbbé váljon. Említenünk kell azt, hogy a bizottságnak nincs mandátuma az utasjogok érvényesítéséhez, és nem eh, tapasztalunk itt eh, mm, harmonizált alkalmazást sem. Miután az Európai Bizottság eh, nem rendelkezik jelenleg mandátummal az utas jogok érvényesítése terén, Schmidt kolléga röviden arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a jelenlegi rendelet módosításával kapcsolatban, hogy milyen esélyeket lát a bizottság az a kapcsolatban, hogy a jelenlegi rendelet után jobban alkalmazzák majd a rendelkezéseket, és az Európai Bizottság mandátumát bővítik annak érdekében, hogy a nemzeti végrehajtási testületektől kapjanak kellő információt annak érdekében, hogy megállapíthassák, milyen a végrehajtás, és ha a mandátum nem bővül, akkor hogyan lehet ennek ellenére javítani az utas jogok érvényesítésén? Már most köszönjük a választ. Das war der Helter Reuters, bitte. Reuters úr, a szó parancsoljon. tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák, Pufán úr. Köszönöm szépen ezt a jelentést. A bizottság természetesen tudomásul veszi ezt a jelentést, és elfogadta az ajánlásokat is. Nagyon röviden szeretném elnök asszony hangsúlyozni, hogy az Európai Unió jelenleg az egyetlen olyan szervezet a világon, amely átfogó utasjogokat biztosít az utasok számára, és mi modernizálni szeretnénk a légiközlekedés utasainak jogait, és 2017-ben javaslatot terjesztettünk elő e tekintetben. Szeretnénk a tanácsot és a parlamentet is arra kérni, hogy gyorsan lépjen előre ezen két javaslattal, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a számevőszék ajánlásait végrehajtsuk. Ami pedig Schmidt asszony kérdéseit illeti, szeretném jelezni, hogy Természetesen számunkra az audit egy lehetőség, egy esély, hogy biztosítsuk az utasok megfelelő védelmét, és kezdeményezzük a nagyon is bonyolult mechanizmusok egyszerűsítését, és így összhangba hozzuk az ágazat, illetve az utasok érdekeit, ahol erre szükség van. Úgy gondoljuk, hogy az általam idézett két javaslat, amely az együttdöntési eljárás keretében van most. Ugye a 2013-as rendeletet felfüggesztették a Gibraltára kapcsolatos nézeteltérések miatt, de remélhetőleg ezt hamar aktiválni lehet. És van egy másik is, amely a vasúti utasok jogairól szól. Számítunk az Európai Parlament támogatására, és reméljük, hogy ez a javaslat minél hamarabb megszületik, de természetesen szeretnék Celler úrnak is válaszolni, és mit képviselőnek. Egy tanulmányt fogunk elindítani 2019-ben ezen jelentés nyomán, és ebben belemegyünk majd a részletekbe, és megvizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk konszolidálni az utas jogokat, megszilárdítani ezeket. Az audit arra is felhívja a figyelmet, hogy szükséges erősíteni ezeket a jogokat, illetve jobban érvényesíteni ezeket, és a kezdeményezési joggal is szeretnénk élni, hogy megküzdjünk a számvevőszék által kiemelt kihívásokkal. Mert pozitívan viszonyulunk ehhez, és nem szokás méltatni az európai számvevőszéket, de nagyon nagyra tartjuk ezt a jelentést. Köszönöm szépen, lezárásképpen Pufán úr, majd az előadó. Merci, Madame euh, J'espère que dans l'avenir... Köszönöm szépen, elnök asszony. Remélem, hogy a jövőben ki lehet bővíteni a bizottságnak a mandátumát. Ez az audit nagyon jó lehetőség arra, hogy az új rendeletet tökéletesíthessük arra is jó lehetőség, hogy például a vasúti közlekedési utasok jogait megerősítsük, erre új rendeletet fogadjunk el. Nagyon jól volt az együttműködés közöttünk és az Európai Bizottság között. Én nyilván utas is vagyok, és nagyon jól értem pontosan emiatt azt, hogy az utasok mivel szembesülnek. Nem mindig egyszerű az egyik közlekedési módról a másikra átállni, de a légi közlekedésben is, hogyha elakad az ember, akkor nem tudják feltétlenül átirányítani. Én is kerültem ilyen helyzetben, hogy, hogy két részből állt az utam, és mondjuk a második egy transatlanti járat, és ha az ember azt lekési, akkor nagy bajban van, mert nem biztos, hogy például az Egyesült, Amerika Egyesült Államokban rögtön egy másik járatra fel tudják tenni. Tehát nehéz az utasok helyzete, és sokszor azt gondolom, hogy egyszerűbb autóval elmenni Frankfurtba, és onnan a közvetlen járatot elérni, mert így az embernek nagyobb az esélye, hogy nem kési le a közvetlen járatot. Tehát az biztos, hogy az utasok helyzetéről mindannyian tudunk. Köszönöm, mindannyian áldozatok vagyunk, és ha egy kis körkérdést intéznénk, mindenkinek lenne itt panasza. Én Kassába utazva Szlovákiába, elakadtam Varsóba, egész napra onnan kellett oda-vissza utaznom, hát szóval elképesztő volt a helyzet. Hát elég bosszantó az, az ember ott ül reptére információt nem kap, jó ismerjük a helyzet. Szere kollega, köszönöm elnök asszony. Hát én is csak, mint sokat utazó ember, meg tudom erősíteni ebbeli meglátásait. Az Európai Bizottság is bemutatta az imént, rendkívüli évünk van, a kampány éve. Be kell mutassuk, hogy mi a haszna az Európai Uniónak. Szerintem a utasok jogainak erősítése, különösen a légiutasok, nagyon fontos hozzájárulás az Európai részéről, nem eléggé dicsérjük ezt az eredményt. A jobb mindig a jó ellensége, hát itt uh, utalhatunk a, a számbőszék jelentése kapcsán is. Uh, remélem, hogy a, az utasjogok erősítése tekintetében uh, ha javul a helyzet, és és az, ez kiemelhető lesz majd egyfajta pozitívumként a kampány során. Köszönöm, ezzel zárjuk a napirendi pontot. Köszönöm. A 11-es napirendi pont egyebek között nem látok jelentkezőt. Utalok még arra, hogy a következő ülésünk január 21-én lesz itt Brüsszelben délután 3 órakor. Addig mindenkinek minden jót kívánok, és köszönöm a részvételt. Zárom az ülést.